Bonjour, euh, mesdames et messieurs. Hello. Okay. Uh, bienvenue à toutes et à tous. Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük az ülésünket, mégpedig a napi rend elfogadásával. Még beszélgetések vannak a teremben. Ez hihetetlen, hogy mennyire fecsegők a napirend elfogadása. 14-es napirendi pont felelős előadója, de nem egy, hanem két jogalkotási tervezeté. Az egyik az benne van a napi rendünkben, a másik pedig a következő pont amelyet az elnök asszony nem ismertetett, akkor ezt a napi rendet elfogadjuk, hogyha nincsenek megjegyzések. A koordinátorok ülésének döntései, ajánlásai 2012. május 24, ezeket a következő ülésünkön fogjuk elfogadni, most pedig áttérünk a felső napi rendi pontra, ez pedig a fejlesztési politikák koherenciája. 2000, két évvel ezelőtt a az uniós, jelent, uniós politikák fejlesztési célú koherenciájáról megjelent egy anyag, és itt a civil társadalom, a fejlődő országok és az Európai Parlament reagált mindenre, majd múlt év decemberében a bizottság kiadta 2011-es jelentését a fejlesztési politikák koherenciájáról. Szokás szerint a DEVE bizottságunk hozzájárulását saját kezdeményezésű jelentés keretében várjuk, amelyet az állandó előadónk, a téma állandó előadója fogalmazott meg, jelen esetben Birgit Schnieber Jastram, akinek átadjuk a szót, és aki bevezeti a saját jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ma ismét csak a fejlesztési együttműködés egyik legfontosabb programjáról beszélünk, illetve eleméről, a politikák fejlesztési célú koherenciájáról van szó, ugyan az elnök asszony is elmondta. Az elmúlt évek során sok-sok tárgyalást, megbeszélést folytattam, sok-sok tapasztalatra tehettem szert. Mindezeket csokorba szedtem a jelentésemben, és ezúton szeretném megosztani önökkel. Egy alapvető kérdéssel kezdeném. A név egy kicsit komplikált, összetett, talán egy kicsit technikai jellegű is, ezen valószínűleg nem tudunk már változtatni, de fontos újra és újra világosra tenni azt, hogy e kezdeményezés esetében miről is van konkrétan szó. A politikák fejlesztési célú koherenciája esetében arról van szó, hogy hogyan tudjuk jövőképessé tenni a politikánkat. Ez a fajta politika jövő, a jövőre irányuló politika és ennek technikai oka van. Ugyanis a fejlesztési együttműködéstől eltérően, amelynek célja, hogy önmagát gyakorlatilag feleslegessé tegye hosszú távon, a politikák fejlesztési célú koherenciája azonban hosszú távon is releváns marad, más szóval, amíg a politikáink kihatással vannak az EU-n kívüli országokra, és amíg vannak szegényebb országok, addig szükség lesz az efféle koherenciára. Azonban mindenek előtt politikai okokból fontos a koherencia, ugyanis csak is a politikák fejlesztési célú koherenciája révén tudunk az AKC országokkal eh, egyenrangú partneri kapcsolatokat kiépíteni. És szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mi európaiak vagyunk azok, akiknek szükségük van az afrikai új piacokra és az ottani nyersanyagokra, és nem fordítva. Csak is a koherencia révén tudjuk a fejlesztési együttműködést kiemelni abból a régi szerepköréből, hogy más politikák számára egyfajta javító műhelyként működik, olyan politikák számára, amelyeknek negatív kihatásai vannak. A politikák fejlesztési célú koherenciájával tudjuk megteremteni annak az előfeltételeit, hogy az AKC országok társadalma és kormányai saját maguk érhessenek el eredményeket. A dánsoros elnökség azt hiszem felismerte az efféle koherencia jelentőségét és magas prioritást biztosította számára. Sajnos nincs ez így minden tagállamban egyelőre, de a, püspök, a pünköst hétvégén volt egy AKC találkozó, és ott is megvitathattuk a politikák fejlesztési célú koherenciáját. Az Európai Unió a maga részéről már sok mindent tett ezen a téren, fontos ezt kiemelni a jelentésünkben, de a témák a témakör maga nagyon összetett, sosem fogjuk tudni teljes mértékben lezárni, ezért fontos, hogy mindig bíráljuk is a hiányosságokat, sőt, a politikák fejlesztésű célú koherenciája tulajdonképpen a bírálatok intézményesítése. Azt jelenti, hogy állandóan felülvizsgáljuk a fejlesztési politikánkat. Egy munkadokumentumot kaptak készhez, Természetesen korlátozott a jelentés hossza, ezért nem tudtam minden témára olyan terjedelemben kitérni, ahogy az szükséges lett volna, és természetesen egy ilyen széles körű témában nagyon nehéz konszenzusra jutni. Lehet, hogy valaki szerete, szerette volna, ha jobban kiemelem a szabadkereskedelmi megállapodásokat, másnak fontosabb lett volna az, hogy kivegyük a jelentésből a közbeszerzéseket, és így tovább de összességében úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban azért nagyjából egyetértünk az alapvető problémákat illetően. Nem világos egyenlőre az egyensúly a tematikus tartalmi kérdések és az intézményes keret között. Az intézményes kérdések, amelyek érintik a szakbizottságot, ezeket egy koordinátori találkozó tárgyává fogom tenni, tulajdonképpen nem tartoznak a jelentésbe ezek a kérdések. Az elmúlt két év során azonban világosra vált az, hogy a legfőbb probléma az a kérdés, hogy hogyan akarjuk a politikai akaratot megteremteni a politikák fejlesztési célú koherenciája számára, ugyanis hogyha komolyan vesszük ezt a kérdést, akkor talán hosszú távon is el kell gondolkodnunk azon, hogy egész külpolitikánkat ennek a koherenciának a jegyébe állítsuk, ugyanis csak így garantálhatjuk azt, hogy a politikák koherenciáját a politikai folyamat minden egyes szintjén és lépcsőfokánál figyelembe veszik. Egy nagyon összetett kérdésről van szó, és a külpolitikai szereplőkkel is fontos ezekről a kérdésekről beszélni. Éppen ezért a jelentés éppen, hogy csak említheti ezt a kérdést, de úgy gondolom, hogy a külügyi kérdésekkel foglalkozó grémiumok, intézmények csak is üdvözölhetik a konvencia kiemelését. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy a módosítókat, a módosítóimat a jelentés tervezettel egy időben szeretném majd körbeküldeni, és így el akarom kerülni a munka megkettőzését, és várom a reagálásokat, hozzászólásaikat. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Kortesz Lászlá úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen elnök asszony. Először is elnézést kérek, hogy nem tud itt jelen lenni a kollégám a franciaországi választások miatt, de ő megkért engem, hogy mondjam el a véleményét ezzel a jelentéstervezettel kapcsolatban. Azt szerette volna elmondani, hogy a politikák koherenciája fontos, de a Lisszaboni szerződés új célkitűzéseinek megfelelően át kell venni a szerződésből azokat a kihívásokat, amelyek különösen ránk érvényesek. És reméljük, hogy ezeket a bizottság számosítva majd előterjeszti, költségvonzattal együtt, mert egyébként nem koherens a politika, hogyha nincsen ilyen. Az előadó kiváló munkát végzett, a jelentésében rámutatott ennek a fontosságára, és az intézményi keret és az ágazati politikák fontosságára. Ezzel együtt lenne néhány megjegyzésem a szöveggel kapcsolatban. Csalódottak vagyunk, mert mindmáig csak két vélemény született meg a jelentéshez. Az Agri és az INTA nincsenek bevonva ebbe a munkába, ez sajnálatos, mert ez a terület őket is érinteni. A fejlesztési politika szempontjából az ő véleményük is fontos lenne. A külügyi szolgálat szempontjából fontos, hogy ezeket a focal pointokat meg akarják alakítani, de az AKC dokumentumok stratégiai dokumentumaira hivatkozni kéne abban a fejezetben, ahol a külkapcsolatainkról van szó. És a 12. Kotonó Egyezmény részletes elemzésére lenne szükség, és arra, hogy a jövőben állandóan ö, folyamatos legyen a koherencia figyelemmel kísérése. Egy ilyen dokumentumot először meg kéne szülni a, a kormányok, a parlament, a civil társadalom párbeszédének eredményeképpen, és utána pedig az Európai Unióban jelenlevő nemzeti delegációknak fontos szerep jutna, konkrét példák kapcsán kéne megfogalmazni, hogy ezeket az elveket hogyan lehet a gyakorlatba átültetni. Kérjük, hogy lassabban beszéljem. Rendben, jó. Emlékeztetnék továbbá arra is, hogy üdvözöljük ezt a felvázolt napi rendet, de ez a napirend nem helyettesítheti a már korábban kialakított fejlesztési politikai célkitűzések listáját, a kotonói egyezményt mindenképpen be kell tartani. Ami az ágazati politikákat illeti, világos, hogy ezeknek egyértelmű hatása lesz a fejlesztési politikára. Mi frakciónk arra törekszik, hogy a differenciálás elve ne csak gazdasági értelemben történjen meg, kerüljék alkalmazásra hanem a finanszírozási eszközök alkalmazási szabály, szabályainál Dél-Amerika kapcsán az európai fejlesztési ö, alapokról is szó legyen, ugye 15-ből 12 ország részt vesz ebben, és az eddig elért kiváló fejlesztéspolitikai eredményeket nem szabad ürügyként arra használni, hogy őket kizárjuk ebből. Tehát a bizottságnak oda kell figyelnie arra, hogy ne csak a GDP eh, per kopf per fő alapon számoljon, hanem például a megbízhatóság is legyen egy kritérium, vagy pedig a sérülékenység. Vannak olyan országok, ahol óriási az egyes termékeknek, vagy az importnak való kiszolgáltatottság, vagy egyéb eh, súlyos válságtól szenvednek, és eh, amikor az európai kereskedelmi politika negatív hatást tud gyakorolni a fejlesztési politikára, akkor a preferencia rendszerekről való beszéd során a differenciálás elvét végre meg kéne valósítani. Ez azt jelenteni, hogy a közepes bevételi országoknak ne legyen például automatikus lehetőségük arra, hogy Európába exportáljanak. Tudjuk, hogy az Európai Unió szempontjából mennyire fontosak az üzemanyag alapanyagok, a bioüzemanyagok alapanyagai, de ha ezt túlzásba visszük ennek a hangsúlyozását, akkor ez a fejlődő országok kárára válik, és a környezetvédelemnek nem tesz jót ezen országokban, még hogyha nálunk esetleg jó is. Tehát Globálisan kell megközelíteni ezt a problémát, az állatokra, emberekre gyakorolt hatásokat ugyancsak meg kell vizsgálni. Fontos lenne, hogy a talaj földhasználatra vonatkozó adatokat pontosítsuk, hogy mekkora területeken zajlik bioüzemanyag alapanyag termesztés. A kékkártyák pedig nem szolgálhatnak arra, hogy egyfajta agyelszívás valósuljon meg az Európai Unióból. Egyébként kiváló volt az együttműködésünk az előadó. Alors, euh, avant de passer la parole... Mielőtt átadnám a kollégáknak a szót, szeretném Keller asszony helyettesítőjét, és Kiszteller urat üdvözölni. Keller asszony az intébe ment át, úgyhogy át is adom Kiszteller úrnak a szót. Köszönöm szépen. Igen, ahogy Ön mondta, Star Kellert helyettesítem, amennyire ez csak egyáltalán lehetséges. Nagy várakozással tekintek az együttműködés elébe. Helyet cseréltünk, ő az INTA bizottságba ment, és én pedig az ő itteni helyét foglaltam el. Ezt megtéve elküldtem ezt a, és tanulmányoztam ezt az anyagot, amit nagyon fontosnak találom, töröm a fejem rajta, és úgy látom, hogy remek alkalom arra, hogy ne csak ugyan azt énekeljük, ne csak a dallam, hanem a szöveg is egyezzen meg, ugyanúgy beszéljünk, és ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, mit lehetne hozzáfűzni a jelentéshez. Ez ugye jelen pillanatban csak munkadokumentum. Személy szerint többet szeretnék látni arról, hogy mi történik, és hogyha az ajánlás nem fogadják meg, akkor a fejlesztési politikai, politikák koherenciája más EU ellentmondásos politika áldozatává esik, valóban koherens fejlesztési politikára lenne szükségünk szeretnénk néhány ajánlást látni arról is, hogy mi, mint parlament, hogyan tudjuk a fejlesztési koherenciánkat javítani a különböző szakbizottságokban. Mint mondtam, én az Intében dolgoztam eddig, néhány nemzetközi kereskedelmi döntés, például azok, akik a GSP szabályzást és a piaci hozzáférés szabályozást javasoltak, közülük néhányan itt is vannak. Ezek az európai támogatásból kizárt gazdaságokra vonatkoznak. Az Intében töltött idő megtanította számomra az, hogy valóban sokat kell dolgozni azon, hogy a megfelelő politikai akaratot kicsikarjuk, hát abban az esetben, hogyha a, például az INTE bizottság megfelelően foglalkozik a fejlesztési politikák koherenciájával. Ami Keller kollega két évvel ezelőtti jelentését illeti a témában, ő konkrét mechanizmust javasolt, és fókuszpont kinevezését az EU-ban különböző jelentéseket tart szükségesnek készíteni a fejlesztési politikák koherenciájáról. Ez ma is aktuális. Várom, hogy az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel, valamint az egész szakbizottsággal együtt dolgozzak e témában, már többen elmondták itt, hogy a PCD alapvető azért, hogy az EU fejlesztési céljait elérjük, és előre vigyük ezt a menetrendet. Elnök, köszönöm. Lövin asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm kész, amiért átveszed a kolléga szerepét. Néhány megjegyzést fűznék hozzá ahhoz, amit Jásztrem asszony elmondott, illetve az, amit leírt a munkadokumentumában. A halászati bizottság véleményt készít a dokumentumról, ott is megvitattuk a szöveget. Nagy megelegedésemre szolgált, hogy Jásztrem asszony megemlíti azt a három EU-s politikát, amelynek a legnagyobb hatása van a fejlődő országokra, ide tartozik a kereskedelem, a mezőgazdaság és a halászati politika, ez a három legfontosabb terület. És hogyha megnézzük a bizottság jelentését, az Európai Bizottságét, akkor láthatjuk, hogy a halászati politika reformjának nagyon nagy figyelmet szentel, mint a politikák fejlesztési célú koherenciájának egyik része, Tudjuk tehát, hogy a közös halászati politika sajnálatos módon az elmúlt 6-7 évben több hiányossággal is rendelkezett, ami a politikák koherenciáját illeti. És úgy gondolom, hogy az úgy, úgy nevezett ágazati támogatást kellene mindenek előtt összehangolni a politikák koherenciájával a halászati politikán belül a harmadik országokban az abszorpciós kapacitás hiánya mutatkozott meg. Az Európai Unió gyakorlatilag eldöntötte, hogy mennyi halhoz szeretne hozzáférni, és utána meghatározott egy bizonyos pénzösszeget, amely beleilleszkedik a halászati megállapodásba, úgynevezett ágazati támogatásként. Ez tulajdonképpen segélyként fogható fel, az adott nemzeti halászati politika megsegítésére irányul. Most azonban már megmutatkozik, hogy a pénzek nagy részét nem úgy hasznosították, ahogy kellett volna. Az úgynevezett abszorpciós kapacitás nagyon alacsony volt. Az egyik legfontosabb dolog tehát az, hogy az Európai Uniós fejlesztési politika sokkal koordináltabb módon valósuljon meg a halászati politikával. Jobb összhang alakuljon ki a két politika terület között, hiszen máskülönben ez a politika nem lehet fenntartható, sőt koherens sem. Én csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni ahhoz, amit Taylor úr már elmondott. Árnyék jelentéstevőként, halászati árnyék jelentéstevőként a zöldek részét. Köszönöm, Görenc úri a szó. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk az egyetlen parlamenti szerv, amely a politikák koherenciával foglalkozik nemzetközi kérdések terén, ami a fejlesztés, a politikák fejlesztési térő koherenciáját illeti. Ez, ha figyelembe vesszük a többi szereplőt, akkor megállapíthatjuk, hogy itt a lényeg az, hogy hogyan tudjuk aktivizálni ezt a politikát. Másik megjegyzésem, minden mozgásban van, a világ változik, és ehhez alkalmazkodnunk kell. A kérdés az, hogy a koherens módon alkalmazkodunk saját elveinknek megfelelően, és az igényeknek megfelelően a nemzetközi közösség igényeiről van szó, akkor szerintem ezt őszintén, tisztességesen próbáljuk megtenni. A felépésünk alapja az Európai Fejlesztési Konszenzus hogyha elő akarjuk mozdítani a politikák koherenciát, akkor arra van szükség, hogy az EU összes, összes szereplője, intézményes szereplője felsorakozzon a az európai fejlesztési konszenzus elvei mögé, és egyébként a plenáris, plenáris ülésen és a bizottságokban alkalom nyúlik arra, hogy meghívjuk Lady Ashton-t is, és megkérjük, hogy ő is írja alá ezt a 2005-ös a fejlesztési célú koherenciáról szóló anyagot aláírja. Jó alkalom lesz arra, hogy megmutassuk az összes érdekelt fél együtt támogatja ezeket az elveket, amelyeket az összes érdekelt fél 2005-ben elfogadott egyébként ezt az építményt az EU módosította, felépítette, módosította, és jó alkalom lesz most arra, hogy azokat is magunkhoz vonzuk, vagy felsorakoztassuk, akik még 2005-ben nem álltak emellett. A másik pedig a részleteket illetően szelektívebbek kell lenni, hiszen két évente áttekintjük az összes szakpolitikát, és éppen ezért az összes témát érdemes elővenni, többek között a kap hatását, a számszerűsített elemeket is meg kell nézni, mindazt, ami pozitív és negatív módon hatott. Szerintem a dolgok nagymértékben megváltoztak a különböző szakpolitikák koordinálása szempontjából ebbe beletartozik a fejlesztési politika és az export visszatérítési eszközök. Ha jól tudom, ezeket eh, ha ezeket eh, csökkentették, vagyis 30%-kal eh, csökkentették. A lényeg az, hogy mindig ugyanazokat a szólamokat mondják, és ezek mindig általánosak, de nagyon nehéz lemérni, hogy kudarc volt, vagy előrehaladás. Ugyanez vonatkozik a kereskedelemre. Hogyha a kereskedelem témáit meg akarjuk nézni, akkor meg kell nézni az érdekelt feleket, az EU hozzáállását, például az antiretrovirális gyógyszerekkel kapcsolatosan kérdéseket tettük fel, de Gucht és Pibárs biztos kabinetje konkrét válaszokat adott nekem a feltett kérdésekre, úgyhogy most érdemes lenne ezeket megvizsgálni, megnézni, hogy ez még megállja a helyét, merre kell tovább haladni. hova, ahova kérdőjeleket teszünk, tettünk, meg kell próbálni ezeket a kérdőjeleket törölni, és a helyükbe számszerűsített elemeket tenni. Azért, hogy összehasonlítsuk, kiemeljük azt, hogy a szakpolitikáink koherensek-e, vagy nem, figyelembe véve a többi szereplő fellépését, azért, hogy relativizálni tudjuk az EU fellépését. Vajon mi szereplünk a legrosszabbul? Nem hiszem, ezt nem hiszem. De másokhoz kell mérni magunkat, és ez lehetséges kell, hogy legyen. Már látom, hogy megint ellenállás lesz, és újabb hatásvizsgálatokat fognak kérni, de Pibars megkérdette az Agenda for Change, ha nem is a legnagyobbak, de a legjobb szereplők akarunk lenni, és éppen ezért fel kell tudni mérni azt is, hogy milyen mértékben, mennyire vagyunk jobbak, mint mások, mint a többiek és ezt számszerűsíthető elemek alapján kell megtennünk, minél közelebb a realitásokhoz, azért, hogy nyilatkozatot tehessünk a koherenciáról, és hogyha nem vagyunk túl utilitaristák a megközelítésünkben, akkor már koherensebbek vagyunk, mert akkor megpróbáljuk megmagyarázni, hogy mit teszünk a fejlődés, fejlesztés érdekében, és ez egy előny számunkra. Például a kávékereskedelemben ilyen érveket kell alkalmazni, de a mi köreinkben, is ez az európai fellépés nemes jellegét mutatja, mégpedig az, hogy mi nem kapcsolunk semmit, semmilyen feltételt a segítségnyújtáshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót a bizottságnak, szoba asszonynak. Ott ül hátul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Angolul válaszolok, hogyha lehetséges. Nagy érdeklődéssel olvastuk már a vita során a jelentés tervezetet. Örülök, hogy sok általunk kiemelt gondolat, amelyet a 11. jelentésünkben leírtunk, ebben a jelentésben is megjelenik, mint fontos gondolat. Egyetértek önökkel abban, hogy frusztráltak vagyunk, hogy nem tudjuk számosíthatóbban harmonizálni egymással a programokat, és sok adat hiányzott, amikor a jelentést írtuk akkor is. Próbáljuk javítani a mérési módszert és az összehasonlíthatóságot a 2013-as évre vonatkozóan. Minden mérési ö, feladat azonban, amíg nincs közös metodológia, nehézségekbe ütközik, mert az EU a tagállamok között nagyon sokféle metodológia létezik, és ezeket nem sikerült egyelőre egységesíteni. Tehát ez a jövőben is kihívás marad. Ami a többi gondolatot illeti, arra van mandátumom, hogy a PCD kapcsán a konszenzusban kiemelt gondolatokat én is megfogalmazzam. Az Agenda for Change ugye ez összhangban van, nincs értelme ezt másképp magyarázni, mint ahogy eddig tettük ezt. Az Agenda for Change-ről teljes az egyetértés, hogy miért nem szerepeltettük a PCD-ben az Agenda for Change nagyobb részét, az annak oka az, hogy a konszenzusra ö, akartunk támaszkodni, és csak azt tettük bele, ami ténylegesen, százszerzelékosan konszenzuális. Köszönöm. Maria Szanver asszony nem, nem kíván hozzászólni. Akkor most Ásztrám asszonynak adom meg a szót, aki a konklúziókat levonja. Köszönöm szépen. Az inputokat, a kritikákat is elfogadom. Végül is ez egy munkaanyag, tehát lehet rajta változtatni, és akinek még van gondolata hozzá, azt a jövőben is még szívesen beveszem. Így például a focal pointokkal kapcsolatos megfogalmazást át tudom írni, csak a rövidség kedvéért fogalmaztam így, de ha ö, konkrét igény van arra, hogy ezt részletesebben kifejtsem, akkor azt meg tudom tenni. Nyilvánvaló, hogy több eszközre és több kapacitásra van szükség, ezt én implicite szerepeltettem, ami a biztonságot, illeti az emberi jogokat, ö, ezekre külön érdemes kitérni, és persze a kiszolgáltatottsággal kapcsolatos cselekvési tervre is. A tanács a tagállami szintű párbeszédet szorgalmazza. Itt lehet esetleg konkrétabban szövegezni. Végül pedig, hogy kellő legyen a PCD finanszírozásra és a több éves pénzügyi keretben. Nyilván ez is fontos, és ezt is beleírjuk. Megpróbálom tehát röviden tartani a szöveget, ugyanakkor ö, úgy látom, hogy most már ez a szöveg hosszú távon élni fog. Köszönöm eddig is a kollégák hozzájárulásait, és a jövőben is. Köszönöm szépen Schneeber Jastram asszonynak most pedig négyes napi rendi pont az egyrésztről az Európai Unió, másrésztről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás a témánk. Pino Arlaki úr sajnos nem tud részt venni az ülésünkön. Ricardo Cortes Asra úr fogja ismertetni a véleménytervezet nagy vonalait. Cortes Asra úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani azt, hogy azt a véleményt képviseljük, hogy az EU, valamint Kolumbia és Peru, Peru közötti kereskedelmi megállapodás nagyon fontos dokumentum. Célja, hogy tovább fejlessze az említett szereplők közötti kapcsolatokat. Azonban vannak még problémás elemek, főként ami az emberi jogok kérdését illeti. A véleményünk két dolgot hangsúlyoz ki. Elsősorban azt, hogy a megállapodás világos keretet teremt ahhoz, hogy bizonyos problémákat kezelésbe vegyünk. Van egy fajta dinamika ezekben az országokban, Üzbekisztán, Kína, Kína, Guatemala és Salvador megállapodtak egymással, itt voltak megfelelő előrelépések, és az Európai Unió megállapodást kötött ezen országokkal. És az Európai Parlament aggódott az emberi jogi emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban ezen országokban is. És a második dolog, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy Kolumbia és Peru számára megállapodás révén lehetővé válik, hogy másokkal felvegye a kapcsolatokat. Törökország, Marokkó, Egyiptom, Izrael. Ezekre az országokra gondolok elsősorban. Kolumbia nagyon nagy erőfeszítéseket tett, bizonyos területeket visszaadott az ország megfelelő lépéseket tett az ország parlamentje is, de továbbra is veszélyeztetettek az emberi jogok, nem tartják azokat be megfelelően, ezért továbbra is azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak aktív szerepet kell vállalnia abban, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítsanak, és hogy az érintett országok betartsák a kötelezettségeiket. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság is megfelelő mechanizmusokat alakítson ki, amelyek szavatolják, hogy javulás történjen a kereskedelmi tárgyalások keretén belül és ami az emberi jogok védelmét, élet és a jogállamiságot. Ezért fontos, hogy bizonyos záradékokat tartalmazzon a megállapodás, amelyek lehetővé teszik a cselekvést, hogyha ember, megsértik az emberi jogokat. Továbbá a jelentéstevő úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentnek közvetlen közelből kell nyomon követnie azt, hogy a vonatkozó rendelkezéseket betartják-e az országok. Továbbá gondoskodni kell arról, hogy hatékony és átlátható módon hajtsák végre a megállapodás rendelkezéseit. A jelentéstevő azt javasolja, hogy támogassuk a megállapodást, hagyjuk jóvá azt, ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy stratégiai kapcsolataink erősödjenek az érintett régióval. Egy olyan régióról van szó, amely nagyon fontos Európa számára. A múlt héten is volt egy jelzés, ugyanis az állam és kormányfők támogatják ezt a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Messner asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Kartyász úrnak is, aki az SZST frakció helyettes jelentéstevője. Több éves a története már ennek a dossziénak, és az andoki közösséggel sok időre megszakadt a, a tárgyalás, illetve hát most már csak Kolumbia és Peru szerepelnek a bizottság napirendjén. Minden kereskedelmi megállapodás kapcsán amelyeket tárgyalunk, nem csak azt kell megvizsgálni, hogy a régiót hogyan lehet erősíteni, hanem azt is, hogy hogyan lehet a jogállamiságot, az emberi jogok érvényesülését, a környezetvédelmet is erősíteni. És úgy tűnik, hogy egyes frakcióknak fenntartásai vannak, hogy ezen megállapodás kapcsán ezek sérülnének, úgy gondolják. Mi úgy gondoljuk, hogy a kereskedelem révén lehet elérni változásokat, és igenis szerepelnek a szövegben azok, amit a kollégák a különböző frakcióban hiányolnak. Leszögezzük, hogy a végrehajtáson van a hangsúly, és az EU a végrehajtást fogja figyelni. Ugyanakkor tény az is, hogy ez a megalapodás, ezek a megalapodások jó irányba tett lépések, és én inkább azt remélném, hogy a többi andesi ország is csatlakozik majd ezekhez a megalapodásokhoz. Az előnyei ennek a megalapodásnak jóval számosabbak, mint az esetleges hátrányai, és én a bizottsággal egyetértve azt mondanám, hogy ezt a dolgot tovább kell vinni, nem szabad hátráltatni. Tehát kérem a támogatást a frakció nevében, és mi is támogatjuk. Okay. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót. Michelangelo úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a megjegyzéseket, ami a megállapodást illeti. Nagyon sok vita volt a megállapodásról az elmúlt hónapokban, és nagy örömmel ismertetem a bizottság reagálását a szakbizottságukban közreadott anyagokról. Nagyon jó fejlesztési dimenziója van ennek a megállapodásnak, ami a piaci hozzáférést illeti, a szabályokat, arra vonatkozóan, hogy hogy fogja ösztönözni Perut és Kolumbiát ez a megállapodás a kereskedelmi politikájuk fejlesztésében. Kitűnő kereskedelmi és fejlesztési fejezete van ennek a dokumentumnak, a két éves tárgyalási folyamat során ez kidomborodott, és még egy emberi jogi záradékot is csatoltak a megállapodáshoz, ez is igen robosztus. Tudjuk, mennyire fontos ez, és azt is tudjuk, hogy milyen jelentős viták voltak itt az intézményben, valamint a tanácsban és a bizottságban is. Ezért gondosan odafigyeltünk arra, hogy a megállapodás rendelkezései, munkajog, környezeti jog, civil társadalommal való konzultálás, szakértői panel létrehozása, a különböző vitás ügyekkel kapcsolatos ítélkezési rendszerről, az emberi jogi záradék, odafigyeltünk arra, hogy ez mind szerepeljen a megállapodásban. Az emberi jogi záradék nem csak a többi megállapodásban szereplő hasonló záradékhoz hasonlít, hanem általában a kifejezetten kereskedelmi megállapodásokban is vannak emberi jogi záradékok azért, hogy felfüggesszük az összes rendelkezést akkor, ha megsértik az emberi jogokat. ezekben az országokban. Ami pedig a kereskedelmi fejlesztési aspektus illeti, kiemelnék egy elemet, ezen sokat vitatkozták, és itt a civil társadalommal való párbeszédről van szó. Ezt eh, elő írja a megállapodás, ez kötelező érvényű, ezeket létre kell hozni ott, ahol még nem léteznek a párbeszédek, és a párbeszédek fontos aspektusa az is, hogy az összes civil társadalombeli szereplőt meghívják akkor, amikor a munkajogról és a környezetvédelmi jogról van szó, és bevonják őket európai oldalról is. Szerintem ez a legfontosabb aspektus. Néhány szót szólnék a fejlesztési dimenzióról. A számításaink szerint egyébként több tanulmány fog majd beérkezni. Úgy gondoljuk, hogy a piaci hozzáférés, a különböző tarifa, vámtarifa megtakarítások körülbelül fél milliárdot, egy milliárdot tesznek ki évente, és ezt egyik oldalon az EU, másik oldalon Kolumbia és Peru fedezi, egyelő módon osztoznak. A megállapodás körülbelül a GDP közel 1%-át teszi ki mindkét ország esetében. Peru esetében kicsit kevesebbet. Üdvözöljük a szakbizottság véleményét, és köszönjük a véleményt, köszönjük. Köszönöm. Most Kortesz úrnak visszaadom a szót, nem, nem szükséges. Akkor jelzem, hogy a módosítók leadásának határideje holnap, június 5-e, 12 óra. Most pedig áttérünk az ötös pontra. Tehát Berman kollega véleményéről van szó, tehát Eiser új fogja előadni, mert Berman úrnak nem sikerült időben megérkeznie ma, ezért elnézést kért. Berman úr a, az új fejlesztési együttműködési eszköz előadója 2014-2020, a bizottság javaslatairól van szó, intézkedési javaslatairól, a külső fellépések finanszírozására vonatkozóan. A rendelettel foglalkozott az AFED bizottság is, és a bizottság most közös rendeletet javasol az összes külügyi fellépése kapcsolatos eszköz megvalósítása tárgyában, hiszen ezek az eszközök meglehetősen hasonlóképpen működnek. A rendelete, tehát az AFET is foglalkozik, és Elmar Brock az említett szakbizottság elnöke, az előadó. Mi társbizottság vagyunk, és kizárólagos kompetenciánk, jogkörünk van a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos kérdésekben. Akkor most Meiner úrnak adom át a szót, aki Berman úr véleményét fogja ismertetni. Dajzer úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Tess berman helyettesítem. Köszönöm a szót. Tess Berman a mi jelentéstevőnk, a DCI, azaz a Fejlesztési Együttműködési Eszköz esetében. A bizottság úgy döntött, hogy Thijs Bármán lesz a jelentéstevője a, ennek a, rende, a szobaforgó rendeletnek a véleménye kapcsán is. Társ szakbizottságként működünk együtt ebben a tárgyban egy másik szakbizottsággal. Volt egy koordinátori megbeszélés nem csak a CRI-ről, hanem arról is, hogy a benne szereplő rendelkezések milyen módon befolyásolnák az egyes eszközöket. Ezek a találkozók nagyon gyümölcsözőek voltak, és pozitív eredménnyel zárultak. Egy közös álláspont alakult ki, és sok-sok módosító is született a tárgyban. Thijs Berman emellett megkapta Elmar Brock jelentéstervezetét is, és megvizsgálta azt, valamint a javasolt módosításokat a bizottsági javaslattal kapcsolatosan. Úgy gondolja először is, hogy szinte az összes módosító, amely az AFET jelentés tervezettel kapcsolatosan érkezett be, Thijs Berman véleményében is szerepel, szinte azonos megfogalmazásban. Emellett Thijs javaslatai arra irányulnak, hogy a következő változtatásokat eszközöljük a bizottsági javaslathoz képest, hat pontban sorolnám ezeket fel. Először is világos meg kell különböztetni a programozási döntéseket, valamint a végrehajtási döntéshozatalt. Ebben teljes mértékben egyetértünk az AFET-tel, és Tice és Elmer Brock mindketten azokat az iránymutatásokat alkalmazzák ebben a tárgyban, amelyet az elnökök értekezletétől kaptak meg. A bizottság és a tanács számára minden, ami eltér a törzsszövegtől, a végrehajtási szabályok tárgyát képezni. Néhány stratégiai programozási döntés, világosan politikai jellegű döntés, ezért fontos, hogy a parlament ellenőrzése alatt maradjanak ezek a döntések, valamint a tanács ellenőrzése alatt. 2010-ben a bizottság azonosította, hogy melyek ezek az elemek. A várt eredmények, a prioritások objektív kiválasztása, valamint a pénzügyi allokációk minden program számára, ezek a fő elemek. Elmer Brock és Thijs Permans módosítói arra irányulnak, hogy a programozás és a végrehajtás közötti különbségtétel megvalósuljon, a programozás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá esne, ahogyan azt arról a Lisszaboni szerződés vonatkozó cikke rendelkezik. Egy, a második pont, néhány módosító csak a DCI alatt finanszírozott intézkedésekre vonatkozik, és a hivatalos fejlesztési segély ODA kritériumainak megfelelő intézkedésekről szól. Ez valószínűleg nem releváns más eszközök számára harmadszor. További módosítók révén Thijs Berman megerősíti ennek a lehetőségét, hogy az eredmények értékelhetőek legyenek a különböző eszközökkel kapcsolatosan. Fontos, hogy a bizottság jelentéseket készítsen az eredményekről. Ez egy félidei felülvizsgálatban csapódna le, amely lehetőséget biztosít a jog, jogalkotás, illetve az adott jogszabály javítására. Az AFET és a DEVEL-ben is teljes mértékben egyetért. Negyedik pont. Néhány módosító korlátozza a bizottság által a maga számára javasolt hatásköröket. Tájsz Berman hangsúlyozza, hogy fontos a rugalmasság, és fontos, hogy a bizottság a finanszírozási programokat hozzá tudja igazítani a gyorsan változó körülményekhez a 7 éves időszak során 2014 és 2020 között. Azonban egyensúlyt kell teremteni ezen rugalmasság és a parlament vizsgálódási jogai között. és fontos természetesen szavatolni a közpénzek felhasználásának előreláthatóságát, kiszámíthatóságát. És ötödször néhány módosító a közbeszerzésekre vonatkozik. A bizottsági javaslat a jelenlegi DCI rendelkezéseihez igazodik, amelyek az OECD vonatkozó javaslatait veszik kiindulási ponttól. A bizottsági szövegben szerepel egy olyan javaslat, miszerint a fejlődő országok, illetve azon fejlődő országok, amelyek a G20-as országok csoportjához tartoznak, a DCI alatt nem indíthatnak pályázatot, valamint a szomszédsági eszköz alatt sem. Thijs Berman konzultált a fő szereplőkkel ebben a kérdésben. Ők is egyetértettek abban, hogy egy efféle eljárás ellentmondana a DIC irányvonalainak. Ellentmondás alakulna ki az Európai Unió politikai felelősségvállalása szempontjából. Egy olyan egy olyan elkötelezettségről van szó, amelyet Koreában tavaly megerősített az Európai Unió. És végezetül a CRI-ről szóló munkája során az egyik legfőbb pont számára az volt, hogy a jogalkotási javaslatok között megtartsa azokat az előnyöket, amelyeket elértünk, amikor hat évvel ezelőtt tárgyaltunk a jelenleg érvényben lévő finanszírozási eszközökről. mit nagyon tudják, a fejlesztési együttműködési eszköz egy nagyon részletes eszköz. Sok-sok elemét jelenleg más kereteken belül is tárgyaljuk, más megállapodások kapcsán. Úgy tűnik, hogy a bizottság jelenlegi javaslata visszatér korábbi megállapodásokra, és ez elfogadhatatlan. A Emellett a küszöbértékeket is fontos szem előtt tartani. Thijs Bármán úgy gondolja, hogy meg kell tartani az eddigi eljárást, az eddigi gyakorlatot. Az Európai Parlament bevonása és egy auditálási intézet, illetve ellenőrző intézet egy előfeltétel. Thijs Bármán úgy gondolja, hogy fontos e-, ezt is feltüntetni. Emellett az Európai Beruházási Banknak továbbra is szerepet kell biztosítani az irányítási igazgatási bizottságban, amikor az Európai Beruházási Bank valamilyen szerepet játszik egy adott projektben. Továbbá Thijs Berman úgy gondolja, hogy fontos, hogy ragaszkodjunk azokhoz az eredményekhez, amelyeket sikerült már elérni a fejlesztési együttműködési eszköz keretein belül. Köszönöm, átadom a szót a bizottságnak. Több nevem van, Szárazen úr, Messzász asszony, Szabatyé, asszony, nem tudom, hogy ki szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. The commission thanks the rapport. A bizottság köszöni az előadónak a véleménytervezetet a CRI-ról, és a kevés idő tükrében ami a módosítókra rendelkezésre állt. Nyilván most nem tudunk részletes válaszokat adni, ezek inkább előzetes válaszok, amelyeket most elmondok, és reméljük, hogy az előadóval még majd le tudunk ülni részletes vitára. Üdvözöljük tehát ezt a véleménytervezetet, és örülünk annak, hogy alapvetően javít a CRI-ra vonatkozó bizottsági javaslaton, elismeri, hogy ne legyen mikromanagement a bizottságnál. Ezt egyébként a véleménytervezet explicite kifejezi, amikor a kiegészítő intézkedésekről beszél, és arról is szól, hogy gyorsabb, egyenesebb eljárásban kell a lényegi változtatásokat megtenni, és ehhez küszöbértékeket kell használni az eljárás során. A CRI thorough attempt from the Commission at A, a, a különböző eljárások racionalizálására szolgál, és fontos, hogy fő üzenetünk a rendeletben is megfogalmazódjék, ami ugye elsősorban az egyszerűsítés, az 1.3-as pontja mondja ki ezt a CIR szabályoknak, és a módosítónk azt mondaná ki, hogy mindig rugalmas eljárást kell használni a jövőben, vagy hát az adott helyzetben a legegyszerűbbnek mutatkozó eljárást. Ez tehát a fő üzenet. A bizottság rámutat, hogy a delegált aktusokat általánosan alkalmazni kell, és az új dokumentum megfelel most már ennek a követelménynek. Ezen kereteken belül a bizottság hajlandó a parlamenttel és a tanácssal érdemben megvitatni a rugalmasság növelésére vonatkozó javaslatokat. A programozási dokumentumban ugye azonban csak a programozásról lehet beszélni, és nem a végrehajtásról, és a CIR nem is rendelkezhet ilyesmiről ágazati szinten. Ezeket az ágazati szabályozások fogják majd tartalmazni. Az ágazati szabályozásokban a bizottság majd lehet, hogy delegált aktusokat fog javasolni, és ehhez majd a parlament hazajárulása is szükséges lesz, hogy ezeket használni lehessen a következő pénzügyi időszakban. A bizottság kész arra, hogy a komplementaritás elvét és a szinergiák elvét eh, alkalmazza a gyakorlatban a külső fellépések során, és beszámoljon arról, hogy ezt hogy sikerült alkalmaznia. Ugyanakkor eh, nem akarunk újabb eh, merev elemeket behozni a rendszerbe, amikor éppen a rugalmasságról beszélünk. A bizottság a láthatóságán van, a külső felépések láthatóságának javításán, és a végrehajtó felekkel való jobb együttműködésen. Ezt egyébként sok esetben már javítottuk is a felekkel. Ami a költségvetési vonzatot és támogatást illeti, a bizottság ismételten rámutat arra, hogy noha egyetértünk az előadó által javasolt véleménytervezetben is szereplő fő vonalakkal, ezek az elképzelések már benne vannak a pénz a közösségvetési rendelet új tervezetében és már a háromoldalú egyeztetés tárgyát képezik. Nem sokára végleges döntés is várható ebben a témában. Tehát nem láttuk szükségét annak, hogy itt a cia ban is megismételjük ezeket, amelyek szerepelnek majd úgyis a költségvetési rendeletben. Ami a kiegészítő és támogató intézkedéseket illeti, emlékeztetnénk arra, hogy a támogatási intézkedéseket háromféleképpen lehet használni, vagy már benne vannak az egyes éves programokban, és akkor komitológiai eljárás alá esnek, vagy pedig külön költségvetési határozat nélkül működnek, de vannak olyanok is, amelyeket a cselekvési tervektől, programoktól függetlenül kell elfogadni, és ezért tartjuk fontosnak, hogy a 3.3-as bekezdés megmaradhasson, hiszen ez adja az alapját az ilyen eljárásnak, ezeknek az úgynevezett független intézkedéseknek. Tehát a bizottság nem szívesen venné ki ezt a szövegből. Ami a befogadhatósági szabályokat illeti, az egész segélyre vonatkozóan az Agenda for Action már megfogalmazta az alapszabályokat. Mi most szeretnénk a minőségét, a koherenciáját a fellépéseknek és a segélyezések, segélyezési akcióknak javítani. Annak ellenére, hogy az EU hivatalos támogatása már nagy mennyiségben elérhető a véleménytervezet által, de nem fedett területeken is, a CIR további előrelépést irányoz elő, további egyszerűsítések segítségével valamennyi eszközre vonatkozóan. A bizottság megvizsgálja az önök által benyújtott javaslatot az automatikus kölcsönösségre vonatkozóan, az egyes országokkal közösen. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy magyarázatot igényel, hogy a G20-ak körében hogyan lehet ezeket alkalmazkodni. A CIR javaslat a, a javaslat tervezeten belül a fejlődő országok és a túlfejlett országok közé vonalat húz, és az úgynevezett fejlett országoknál is akkor teszi azt lehetővé, hogyha ezek úgynevezett fejlődő, fejlett gazdaságok, mivel egyre nagyobbak azok a gazdasági szereplők, amelyek eddig fejlődőnek minősültek és mindig a kölcsönösség elvét fogja alkalmazni, hogy mindkét fél számára hozzon előnyöket a megállapodás, például a donorokra vonatkozó szabályok tekintetében is. Alors, euh, si vous permettez, je voudrais quand même euh, préciser. Köszönöm, talán szeretném azért mégiscsak pontosítani, hogy a delegált aktusok használata, amelyeket a bizottság javasol, nem érinti a parlament által kívánatosnak tartott területet. Az EP azt kéri, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a programozásban alkalmazzák, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem értünk egyet. Naisen úr, átadom ennek a szót. Köszönöm. Stifler asszony, köszönöm a bizottság véleményét. Szerintem világos, hogy igen technikai jellegű dolgot vitatunk meg, de ennek a politikának az eszköze világos kell, hogy legyen, és mi is világosak kell, hogy legyünk, amikor erről tárgyalunk. A bizonyos fejlődő országok kizárása, bizonyos országok kizárása a közbeszerzési eljárások során, ezt mi nem, mi úgy gondoljuk, hogy ezzel az EU megsérti a DIC e irányvonalakat, és az EU támogatását feltételez közfő támogatásnak fogják támogat, tekinteni. A nyári szünet után a, ezt újra fogják tárgyalni, és a DC, a Fejlesztési Együttműködési Eszköz, az a szint, ahol az összes iránymutatót meg kell tárgyalni. Ezt a nyári szünet után fogjuk megtenni, és nekünk a DEVE bizottságban itt a G20 fejlődő országok vonatkozásában ezt meg kell vitatnunk. Elnök, köszönöm szépen. Először is azt jelzem, hogy a módosítók leadása holnap, június 5 reggel 8 óra 30 perc, és mielőtt áttérünk a következő pontra, várjuk eh, Christian Frisbachot, a Dán fejlesztési együttműködési minisztert, és azt kérem, hogy 5-10 percre most függesszük fel az ülést. Ils sont, ils sont pas loin, hein, donc 5 euh, minutes. Már közelegnek 5 perc. Merci. Je vous demande de prendre place, s'il vous plaît, et de parler à voix basse. Monsieur Moncade. itt van az ember. Most pedig átadom a szót, nagy örömmel üdvözöljük a Fejlesztési Bizottságunkban. Én már második alkalommal Christian Frisbach urat, aki a Dán fejlesztési együttműködési miniszter. Tisztelt miniszter úr, előzőleg februárban járt nálunk, és akkor azt mondta, hogy készen áll arra, hogy ismét találkozom velünk a Dán elnökség során. Nagyon örülünk annak, hogy fogadhatjuk önt. A látogatás célja az, hogy beszámoljon a bizottságunknak a külügyi tanácsülésről, amely május 14-én volt, és amelyet a fejlesztési együttműködésnek szenteltek. Ha jól tudjuk, Eston asszony nevében fogja ezt a beszámolót tartani, hiszen Eston asszony elnökölt a külügyi, bizottsági, a külügyi tanácsülésen az külügyi tanács ülésen igen döntő kérdésekről volt, a, volt szó a mi bizottságunk számára, mégpedig megvitatták a miniszterek az Európai Bizottság októberi közleményét a változás programjáról, és az EU költségvetési támogatása jövőjéről, valamint más jelentést is megvitattak. A parlament ajánlásokat dolgozott ki, Sárt Garenc kollégánk most fejezte be jelentését a változás programjáról és a költségvetési támogatásról. Birgit Schneider Jasztran kolléganőnk pedig most fogja befejezni jelentését a fejlesztési politikák koherenciájáról. Miniszter úr, öné a szó, körülbelül 15 percre adjuk át önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy újra itt járhatok, és nagy öröm, hogy Esten asszony nevében tájékoztathatom önöket a külügyek tanácsa eh, találkozójának eh, eredményeiről, amelyre május 14-én került sor itt Brüsszelben. Ahogyan Estenbáron eh, bejelentette, mi rendszeresen tájékoztatni szeretnénk a fejlesztési bizottságot annak a gyakorlatnak megfelelően, amelyet a külügyi szakbizottságban is bevezettünk már. Örülök, hogy újra itt lehetek, mint ahogy mondtam, a legutóbbi vitánk kihívásokkal teli, de nagyon gyümölcsöző és eredményes volt, és nagyon érdekesek voltak azok a megbeszélések is, amelyeken önök is néhányan részt vettek az AKC EU parlamenti találkozó alkalmával. Nagyon örülök tehát, hogy itt lehetek újra. Örömmel tájékoztathatom önöket arról, hogy nagyon sikeres volt a külügyi tanácsi ülés. 15 miniszter és államtitkár vett részt a találkozón. Négy órás volt a találkozó, nagyon fontos politikai döntéseket is hoztunk. Az elmúlt hat hónap során nagyon fontos ügyekben előrelépés történt a fejlesztés politika területén. Mind a főképviselő, mind több tagállam is megjegyzést tett erről. A változás menetrendje, a fejlesztési támogatás, Burma, Myanmar, Rio plusz 20, ezek voltak a legfőbb pontok a napirenden, valamint az Afrika szarvánál az élelmiszer ellátás biztonságáról, valamint a megújított EU csendes óceáni térségi partnerségi kapcsolatokról. Ami a tá- költségvetési támogatást illeti, a főképviselő üdvözölt az előrelépéseket, amelyek történtek az elmúlt időszakban, és három fő fejleményről számolt be. Két fő pillérre épül a költségvetési támogatás, jókormányzás, emberi jogok, demokrácia az egyik oldalon, a másik, és van még egy másik pillér is. Másodszor az EU fejlesztés kevesebb ágazatra kell összpontosítani, és a szegényebb országokban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szegénység elleni küzdelemre, és harmadszor ki kell emelni az emberi jogok történ, terén történő előrelépéseket, főként amikor költségvetés támogatásról van szó. Elfogadtak következtetéseket a változtatási program és a költségvetési támogatás esetében és arra megállapodásra jutottak, hogy jobb együttműködésre van szükség összességében. Továbbá a differenciálódás elvét támogatták széleskerűen, valamint azt az elvet, hogy a legszegényebb országokra kell összpontosítani a fejlesztési segélyeket. Többen is hangsúlyozták, hogy világos politikai jelzésre van szükség, és kiemelték a latin-amerikai országokat is. Néhány miniszter Emellett fontosnak tartotta a politikák fejlesztési célú koherenciáját, mind ami az általános fejlesztési politikát, mind ami a megerősített párbeszédet illeti a helyi szintű szereplőkkel. Többen támogatták a közös programozást, megjegyezték, hogy helyben nem, azok a tagállamok, amelyek helyben nem képviseltetik magukat, azokat állandóan tájékoztatni kell az eredményekről. Vannak olyan országok, mint amilyen Etiópia például. Etiópia esetében tehát megállapodás szünetett abban, hogy meg kell indokolni a közös programozás szükségességét. Ami az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot illeti, mindannyian elismerték ennek fontosságát, különösen a költségvetési támogatás kontextusában. Dinamikusabban fel kell mérni az előrelépéseket, jobban nyomon kell követni a demokrácia és a jogállamiság állapotát az érintett országokban. Ami az EU fejlesztési célkitűzéseket illeti, ez egy nagyon nehéz kérdés tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre. Az e- OECD előrejelzései szerint igen vegyes a kép. Az EU továbbra is a legnagyobb donor a világban, de egyre csökken az általa nyújtott hagyományos fejlesztési támogatás. 2010 és 2011 között egy kisebb mértékű csökkenés volt tapasztalható, 53,1 milliárd euróra abszolút összeként, százalékosan kifejezve, a GDP-hez viszonyítva 0,44 százalékról 0,42 százalékra csökkent az arány. Annak érdekében, hogy a 2015-ös fejlesztési célokat elérjük, meg kellene duplázni gyakorlatilag ezt az összeget. Jó, továbbá hangsúlyozták, hogy egy kiegyensúlyozott politikai jelzéseket küldjön az Európai Unió. Azok a tagállamok, amelyek már meghaladják a GDP 7,7%-át, megerősítették elkötelezettségüket. Több tagállam is kiemelt a gazdasági és pénzügyi válságot, valamint a megszorításokat, költségvetési megszorításokat. Több tagállam hangsúlyozta a politikai felelősségvállalást, és annak lehetőségét, hogy a nyilvánosságot mobilizálni kell az erő, közös erőfeszítések növelésére. Továbbá a Rio Plus 20 konferencia és egy fontos eszköz lehet. A tárgyalások során ez is reflektorfénybe került. Továbbá a 2015 utáni időszakra vonatkozó megfontolások is előtérbe kerültek. A főképviselő hangsúlyozta, hogy a hagyományos fejlesztési támogatás az EU célkitűzéseit is szolgálja, és hogy fel kell hívni az európai polgárok figyelmét arra, hogy milyen fontos a fejlesztési támogatás hagyományos értelemben, és hogy milyen célokat ért már el. A következtetések 2015-ben 5,7%-ra szeretnék növelni a ö, nemzeti jövedelemhez viszonyítva hozzájárulásukat a tagállamokat. Az Európai Tanács megkapja ezt a következtetést, mint a második éves jelentést a hivatalos fejlesztési segélyről szóló célkitűzésekről Továbbá az Európai Unió fejlesztési együttműködését is kiemelte a főképviselő, jobb, fenntartható támogatás, közös programok kialakítása felépítve a már meglévő struktúrákra, több jobb párbeszéd, beleértve annak szükségességét is, hogy támogatni kell az átmeneti folyamatot, és fenn kell tartani a párbeszédet a kormányokkal, a civil társadalommal. Egyedülálló lehetőség ez az Európai Unió számára. Vezető szerepet játszhat az Európai Unió, és Pibax biztos támogatta a főképviselőt, és a 2012-re vonatkozó finanszírozási kötelezettségeket is említette amelyek több millió eurót tesznek ki, és kiemelte kapacitás növelés, kapacitás építés fontosságát is. A tagállamok összességében tehát támogatták a javasoltakat, beleértve az EU-s szintű koordinációt is. Továbbá fontos a segélyek hatékonyságát is vizsgálni, nem követhetjük el újra a múlt hibáit. Aung San Suu Kyi szerepét is kiemelte a főképviselő, és az etnokumok közötti megbékélés fontosságáról is beszélt. Néhány Európai Uniós tagállamnak van tapasztalata ezen a téren, ezt talán megoszthatnánk az érintett országgal. Továbbá többen elmondták, hogy fontos, hogy az Európai Unió hosszú távon is szerepet vállaljon, és hogy Burmában, azaz Myanmarban egy közös programozás jöjjön létre. Rio Plus 20, ez egy további fontos téva, téma volt a fő képviselő, és mások is elmondták, hogy a konferencia a fejlesztésügy számára is fontos lehet. Azt hiszem, ez egy fontos jelzés volt. Potocsnik biztos emlékeztetett a Rioi agenda néhány szempontjára, és széleskörű egyetértés alakult ki a tagállamok között abban, hogy Rio egy fejlesztési konferenciaként is felfogandó, és hogy a szegénység elleni küzdelemmel ki kell egészíteni a gazdasági környezeti és társadalmi pilléreket. A zöld gazdaság nak van egy társadalmi vetülete is, ezt hangsúlyozták többen, és a zöld gazdaságra való átállás minden ország számára kihívás, beleértve az EU-s tagállamokat is, ugyanakkor azonban mindenki számára előnyös is lesz ez az átállás. Több tagállam említette a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket, mint egy esetleges eredményt, amelyet számíthatunk a Rio Plus 20 konferencia után. 2015-ig valósulnának ezek meg. Fontos azonban, hogy ne, legyen, ne végezzünk kettős munkát, hiszen itt vannak a milleniumi fejlesztési célok is. Ezek, ezt a két rendszert nem tekinthetjük egymástól elkülönölve. Néhányan megemlítették, hogy az Európai Uniónak nem szabad akadályá, munkáját nem szabad, hogy akadályozzák az ilyenféle megkettőződések. Emellett eh, az emberi jogok eh, tanácsának mintájára egy esetleges fenntartható fejlődési tanács jöhetne létre, ezt is többen megemlítették. Vannak már létező struktúrák, mint az ECOSZok, voltak, akik erre helyezték a hangsúlyt, míg mások eh, az innovatív megoldásokról beszéltek. Ezek voltak a legfőbb témák, volt néhány egyéb kérdéskör is, amely felmerült az egyéb kérdések alatt. Pibanks biztos tájékoztatott az Afrika szarvában uralkodó élelmiszerválságról, az ezzel kapcsolatos konklúziókat, illetve állásfoglalásokat ugyanaz napon fogadták el, hangsúlyozva itt is a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési segély közötti kapcsolatokat. Továbbá Pibels biztos tájékoztatott a G8 kezdeményezésről, ami az élelmiszer és élelmezés biztonsági kérdéseket illeti. A cél, hogy hat afrikai országban, Etiópiában, Tanzániában, Mozambikban, Elefántcsontparton és további országokban javítsák a helyzetet, és tíz év alatt 15 millió afrikai gyermeket szeretnének kiemelni a szegénységből. Lesz júliusban egy az Egyesült Királyságban egy családtervezési konferencia, erről is említést tett. Nagyjából erről volt szó az ülésen. Természetesen nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseket, meghallgatom a véleményüket, is. köszönöm szépen a figyelmüket. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, miniszter úr. Először Kacsmerek úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy most hallottuk öntől személyesen a Dán elnökség nevében, hogy mit történt a külügyi csúcson, és az AKC parlament üléséről is beszámolt nekünk Dániában, így, így az EU és az AKC fejleményekről is most tudunk. Örülünk annak, hogy a legmagasabb politikai szinten megtárgyalták a Dán miniszterelnök és három biztos jelenlétében ezt a témát. Ez ennél magasabb szintre nem is lehetett volna vinni. Ezt elismerjük. A múltban nem volt ez mindig így sokkal alacsonyabb szinten foglalkoztak a témával, tehát ez jó jel. A Dán vendégszeretetért pedig külön szeretnék köszönetet mondani, hogy én is ott feltem, Tesson úrnak és a miniszterelnök úrnak közvetetten. Nos, a konkrétumokról. A PCD tekintetében a tanácsi következtetésekben azt olvassuk, hogy a jövőben közeljövőben öt prioritást fognak kijelölni a kereskedelem, pénzügyek, klímaváltozás, migráció, biztonság. A kérdésem a következő. Önök beszéltek másról is, mint erről az öt prioritásról? Mert tudjuk, hogy az EU intézmények két reform területen lendültek mozgásba, és két terület van összefüggésben ezzel a fejlesztési témával. Ugye a halászati és a mezőgazdasági politika is ide tartoznának. Beszéltek-e a halászatról és mezőgazdaságról? Ha igen, akkor mit? Ha nem, akkor miért nem? És miért van az, hogy ha esetleg nem beszéltek ezekről, akkor az öt prioritás közé miért nem vették föl őket, vagy melléjük? A jövőben azt hallottuk, hogy a külügyi tanácsülések fejlesztési témában tartott üléseken mi jobban jelen lehetünk ennek előre is örülünk. A question, la fille? Okay. Úgy látom, hogy talán jó lenne három kérdést meghallgatni, akkor most Cortez Astra úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, Elnök asszony, miniszter úr, nagy öröm számunkra, hogy ellátogatott hozzánk. Már az elnökség elején is találkoztunk, és nagyon jó volt különböző témákat önnel megbeszélni. Nagy öröm, hogy ismét itt van, és elmondhatja nekünk, hogy hogyan alakult a helyzet az ön elnöksége alatt, Köszönjük ezt a hozzáállást a bizottságunkhoz az elnökség során. Két konkrét kérdésem van. Az első a milleniumi fejlesztési célokra vonatkozik. Ez a téma minket nagyon is foglalkoztat ebben a szakbizottságban. De nem csak 2015 után érdekes számunkra ez a kérdés, hanem 2015-ig konkrét vita volt ezekről a kérdésekről, konkrét eredményekkel a milleniumi fejlesztési célok vonatkozásában. A másik pedig a dél-dél együttműködésről és a háromoldalú együttműködésről volt-e szó, mert szerintem itt előre kell lépni. Az utolsó kérdés pedig a következő. A biztos néhány héttel ezelőtt ellátogatott hozzánk, és beszámolt arról, hogy a Szahelbeli helyzet mennyire aggasztja őt. A humanitárius segítség 50%-áról van szó, és vagyis a Szahelbe érkező humanitárius segítség 50%-a az EU-tól érkezik, jó lenne, hogyha az EU a kihívásoknak megfelelne, és hogyha soha nem csökkentenék ezt a humanitárius segítséget. Tudjuk, hogy ott a Szahel régióban milyen problémák vannak. Éppen ezért az EU-nak mindenképpen ezeket a kihívásokat vállalnia kell. A másik, a prioritásaink közül igen fontos kérdés a biztonság. Szeretném tudni, hogy a tanács megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet a biztonságot az együttműködéssel összekötni, és hogyan alakul ez a két terület a jövőben. Köszönöm, Görenc úrnak adom meg a szót, majd pedig meghallgatjuk a választ erre a kérdésre, és azután újabb három kérdés lesz. Görenc úr, köszönöm, elnök asszony, amikor elolvassuk egy tanácsülés konklúzióit, akkor jobban megértjük őket, hogyha mi is részesei voltunk a konklúzióknak. De már most is világosan kiderül, hogy nem hiába való volt ez a tanácsülés. A miniszterek a miniszter úr 15 miniszterre és több államtitkára hivatkozott, és a, lesz, a mi mandátumunk során először hallunk ilyen célzást. Ez először fordult elő, mert a múltban soha nem volt jelen 15 miniszter, és első alkalommal fordul elő, hogy valaki felhatalmazást kap arra, hogy a konklúziókat előterjeszti nekünk, és én ezt üdvözlöm lobbiztunk azért, hogy az intézmények jobban működjenek, figyelembe véve a, azokat az intézményeket, amelyek támogatják ezt a fejlesztési politikát, és ez mutatja, hogy az erőfeszítésünk nem hiába való volt. Az EU hatóságok önben bíznak, hiszen meg megbízták azzal a feladattal, hogy az eredményeket elébünk tárja. Két megjegyzésem van. Az első arra vonatkozik, hogy egy kicsit tudna szólni a Rio plusz 20 konklúzióiról, amelyeket most még nem ismerünk, de vajon adott esetben a konklúziók az EU programját megrázkódtathatják-e, és mi az ön hozzáállással, hogyha ezek a konklúziók nem lesznek már aktuálisak, akkor mi történik. A másik, a 16-os pont, ami meglehetősen semlegesen lett itt elébünk tárva, de a lényeg az, hogy hogy lehet differenciálni a segítségnyújtást. Erről a vitáról még mindig, ez a vita még mindig folyik itt a mi szakbizottságunkban, de kellemesen meglepett engem az, hogy a tanács egy sort szentelt ennek a témának. Egyébként én ezt osztom, és utaltak a phasing outra is. Úgy látom, hogy politikailag a tanács ezt a koncepciót elfogadja. Szerintem ez jó hír, és jó irányba mutat. Szerintem így kell tovább haladni. A kérdésem a következő, a phasing out részletesebb vita tárgya volt-e? Ha igen, akkor szeretnénk tudni, hogy ennek milyen részletei voltak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig átadom a szót a miniszter úrnak a válaszadásra. Köszönöm az átfogó kérdéseket, minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy válaszoljak. Ha kihagyjuk esetleg valamit, akkor kérem szóljanak. Kacsmarek úr, köszönöm a remek részvételt Hozenben, Dániában. Igen, kicsi városról van szó. Ott tartottuk az AKC-EU parlamenti közgyűlését. Nagy örömmel vettem én is részt, nagyon jó volt a légkör, és a vita gazdagnak mondható, és a hivatalos napirenden kívül még sokrétű tevékenységet folytattunk, vacsorák voltak, magánemberekkel is találkoztunk Horszünzben, és volt egy futballmeccs is, szintén sikeres volt a csapatépítés terén, hát az EU és az AKC parlamenti képviselői között a vita gazdag volt, fontos volt egy sor kérdéssel, kell foglalkozni az AKC-EU együttműködés során, és a kényes, jövő kényes kérdéseire is kitértünk. Rendkívül hasznos volt. Ami pedig a fejlesztés politikát illeti, és ennek koherenciáját, a tanács kiemelte fontosságát, Öt területre utaltunk, élelmiszerbiztonság az egyik természetesen, azután nagyra törőbb megközelítés, ez legyen tudományos alapú, és szorgalmazza a szorosabb párbeszédet a civil társadalommal. Kiemeltük azt is, hogy a vita a partnerországokkal is kell, hogy bonyolódjon, azért, hogy a párbeszédet erősítsük az EU képviseleteken kívül is a partnerországokkal. Ez fontos vita lesz, és a szakpolitikai koherenciát erősíteni fogja a jövőben. Ezeket a fontos témákat vitattuk meg. A közös halászat és mezőgazdasági politika szintén ennek része kell, hogy legyen, és az EU stratégiai döntéseit nem lehet meghozni úgy, hogy a fejlődő országok érdekeit, álláspontját ne vennék figyelembe. Ez döntő, és a halászati politikáról márciusban a tanács konklúziókat fogadott el. Ott szintén elhangzott, hogy a külső dimenziókkal foglalkozni kell, és az EU vizein történő halászattal. Tehát mindezt elismertük, és ez a politika koherencia vita fontos része. Lastra úr. A milleniumi fejlesztési célok folyamata. 2013-ban lesz a felülvizsgálat, az EU főtitkára ki fog nevezni egy magas szintű panelt, amely előre viszi az ügyeket a riói csúcs után. Majd pedig ez befolyásolni fogja a vitákat egészen a milleniumi fejlesztési célok felülvizsgálatáig. Az EU részéről szoros párbeszéd lesz a tanács és a parlament között e témában, és közös EU álláspontot fogunk kialakítani a 2015-e utáni időszakra vonatkozóan a külügyi tanács kiemelte, hogy nem lehetnek fenntartható fejlesztési célok és külön milleniumi fejlesztési célok, ezeket egymással ötvözni kell. Kiemeltük az EU álláspontját, és azt is, hogy a 2015-ös 5 utáni időszakra vonatkozó vita a Rio plusz 20 konklúzióinak nyilvánosságra hozatala után fog elindulni, megerősödni, és a 2015 a 2015 utáni folyamat felülvizsgálata is ennek fényébe történik. Az Agenda for Change konklúziói között látjuk, hogy az EU és több tagállam, az én államom is, fokozottabban tárgyal a fejlesztési együttműködésről a déli partnerekkel, megpróbáljuk ezt előmozdítani, ami a Dán véleményt illeti. Most három oldalú megállapodásaink vannak Brazíliával, azután Dél-Afrikával, Dél-Koreával is, ez a célunk, és Kínával is az EU-nak is hasonló a megközelítése. Erősebb három oldalú vagy több oldalú fejlesztési politikát szeretnénk folytatni. A, mi Buzánt illeti az új szereplő Kína, Brazília, India vállalták azt, hogy a segélyhatékonysági menetrendhez hozzájárulnak azért, hogy erőteljesebb legyen a délel való együttműködés, és eh, hasonló fejlesztési és segély politikai elveket követnek, mint amelyeket eh, nemzetközi téren tapasztalhatunk. Ami a Sahel övezetet illeti, ismerem a helyzetet, és úgy gondolom, hogy az EU kulcsfontosságú szereplő, ahogy ön ezt igen helyén valóan mondta, figyelembe véve az átfogó fejlesztési és biztonsági stratégiát a Sahel régióban 150 millió eurót mozgósított tavaly az EU, és a humanitárius válságban is erőteljesen fellépett az EU. A biztonság és a fejlesztés igen komplex kérdés, önök ezt nagyon jól tudják. Szükség van arra, hogy több oldalú megközelítést kövessünk. Az EU szerintem ennek élvonalában helyezkedik el, ott van a Nigerrel kapcsolatos program, biztonsági és rendőri erőket is támogatjuk. Ez mutatja, hogy hogy lehet sokrétű megközelítést követni, hiszen a biztonság és a fejlesztés szorosan összefügg. Összefügg az EU előre viszi ezt az agendát, átfogó stratégiájában, terrorizmus ellenes harc, a szervezet bűnözés elleni harc, konfliktus megoldás, fejlesztés, ez mind a Szahel régióval kapcsolatos fejlesztési és biztonsági politika része is. Ez a helyszínen is megtalálható, ott jártam a régióban, és én magam is láttam, hogy a biztonsági helyzet és a humanitárius és klímaválság mennyire összetartozik. Az EU megpróbál ezzel foglalkozni, és kell is, hogy foglalkozzon mindezekkel. Görenc úr, nagyon örülök, hogy az ön nyomása hatására sikerült szorosabb kapcsolatot létrehozni. A tanács részéről jelzem, hogy nekünk is ez a szándékunk. Úgy gondolom, hogy ez előbbre visz bennünket. Nagyon örülök, hogy részt vehetek ebben a párbeszédben. Ami Riót illeti, ha jól értettem a kérdését, azt szeretné tudni, hogy az EU álláspontját hogyan igazítjuk a tárgyalások fényében. A tanácsi konklúziók még mindig érvényesek, az EU tárgyalási pozíciója igen erőteljes Rio esetében. Úgy látom, hogy az elmúlt hetekben, egyébként ha figyelmesen hallgatjuk, odafigyelünk New Yorkra. Azt látjuk, hogy most már optimizmus tapasztalható, és az EU álláspontjában is ezt eh, látjuk, hiszen ez benne van a szövegben. Szerintem nem kellene felülvizsgálni az EU álláspontját, vagy kigazítani de Szerintem nagy érdeklődést tanúsított az EU néhány kulcskérdés iránt. Az EU célokat állapított meg bizonyos területeken, legfontosabb eredményként. Lehet, hogy néhány fejlődő ország ezt félreértette, úgy gondolta, hogy túlságosan szorgalmazzuk ezeket a célokat, ott vannak a környezeti kérdések is, talán túl nagy hangsúlyt helyeztünk szerintük a környezetvédelembe, de remélem, hogy ezeket a félreértéseket tisztázni fogjuk. Mindenképpen az ambícióink magas szintűek, de reálisnak kell lenni az elérhető célokat, illetően ott van a víz, az energia, a természeti erőforrások kezelése. Ezek nem környezeti kérdések, hanem technikai kérdések a fenntartható fejlődéssel összefüggnek. A víz kritikus a környezeti okokból, de még kritikusabb a fejlesztés és a gazdasági növekedés szempontjából. Ezt meg kell magyarázni, azzal együtt, hogy a, ha a környezetre gondolunk, akkor az nem azt jelenti, hogy csak erről lenne szó, ezt mind a fenntartható fejlődés keretébe kell látni. A tárgyalások gyümölcsözőek és előrehaladás állapítható meg. Ami az intézményes kérdéseket illeti, a zöld gazdaság is része a napirendnek. Intézményes szempontból sok vita volt. Két intézményes újítást figyelhettünk meg, hogy a lehet az elszámoltathatóságot javítani, a közülés vagy a tanács figyeljen erre jobban oda. Különböző mozgások vannak, és én most Dán szemszögből beszélek. A globális fenntarthatóság nem csak a tanács feladata, de szerintem revidálnunk kell a beszámoltatási struktúránkat, ami az UNEP-et illeti, Európa és Afrika között szorosabbak a kapcsolatok. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul Rióban. Megkülönböztetés. Hol tartunk most? Ahogy ön mondta, a tanács ezt elfogadta, támogatta, és ez a differenciálás a jövőbeli EU fejlesztési politika része. Ez nem azt jelenti, hogy egyes országokat magukra hagyunk, mert különböző partnerségek alakulnak majd ki azon országokkal, amelyek nem képezik a fejlesztési együttműködési eszköz részét. De új típusú partnerség alakul majd ki ezen országok számára, és lesznek eszközök, tematikus, regionális és partnerségi eszközök az együttműködés szempontjából nem azt jelenti, hogy egyes országok kimaradnak, hanem új típusú partnerséget hozunk létre, de a fejlesztési eszköz jobban fog összpontosítani a legszegényebb országokra, és ez majd megmutatkozik a jövőbeli allokálások során is azt is jelenti, hogy néhány ország fokozatosan kikerül ebből, a phasing out, de pontos választ még nem adhatok, mert a tanács még erről most is vitatkozik, a megvalósításról is, és a phasing outról is, majd kiderül, hogy ezzel hogyan foglalkozunk. A lényeg az, hogy ezt a parlamenttel együttműködve végezzük arra vonatkozóan, hogy miként történjen ez a jövőben. Még itt nem dölt el minden, és a különböző eszközök segítségével a fejlesztési, együttműködési eszköz végrehajtása a parlamenttel való párbeszéd során dől el. Elnök, köszönöm, miniszter úr. Most még három személy kap szót, Berman úr először. Köszönöm, elnök asszony. Angolul. Köszönöm, miniszter úr, a válaszait. Legtöbb kérdésemet megválaszolta. Nyugat-Afrikáról hallottam volna még többet szívesen. A Sahelt említette, de Gínea Bissauról kevésbé volt szó. Nagyon destabilizálódott most ez az ország, és ez nagyon aggasztó. Köszönöm szempontból az Európai Unióra nézvést. Stabilitásra van szükség, működő államiságra, jogállamiságra, a drogkereskedelem visszaszorulására, mert ez a saját biztonságunkat is veszélyezteti ennek az országnak az instabilitása. Tehát szeretnék Bissau Gináról többet hallani öntől, milyen politikai és konkrét hozzájárulásokkal próbálják a helyzetet stabilizálni. A differenciációról beszélt, az OECD peer review-jában peer review-ját megvitatták a tanácsülésen? És ha igen, akkor ennek mi volt a következtetése? Gomborszki úr nézzek, és akkor még jobban kérdezem ezt, amit kérdezek Kicsit elkéstem, elnézést a késősért, nem tudom, hogy elhangzott-e már. Ugye 0,44-ről 0,42-re csökkent az emlegetett százalékos érték. Milyen intézkedéssel próbálják ezt a trendet megfordítani, vagy legalábbis kiegyensúlyozni? Hogyan ezt, lehet ezt a negatív trendet orvosolni, vagy kezelni? Köszönöm előre is válaszait. La parole est à Monsieur Neusser. Neusser úr kap szó. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Fuhr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ismétlem magam, és azt, amit Kacsmarek úr mondott, az Akácsi ülésen elhangzottak egyik elemét alá kell húzni. Ez az egyik legjobb Akácsi ülés volt, amin eddig valaha jártunk. A Dán elnökség nagyon nagy lelkesedéssel és profi módon szervezte meg ezt az ülést. Miniszterekkel, miniszterelnökkel, biztosokkal. Egy hét alatt harmadszor is találkozom most önnel ebben a témában, tehát ez is mutatja az ön aktivitását a Dán elnökség magasra tette a lécet, és a következő elnökséget betöltő ország számára ez magasan lesz. Nagyon európai módon jártak el, és nagyon jó volt a fejlesztési együttműködés is. Sok kolléga nevében szeretném, az Ákácsi országbeli kollégákra is gondolok, önnek megköszönni ezt a hatékony szervezést, a vendéglátást és a jó kormányzati munkát, amely látható volt a workshopokon, a megújuló energiaügyi csoportban például. Szóval kiváló élmény volt az egész. Ami a következtetéseit illeti a tanácsnak, szerettem volna az Agenda for Change kapcsán tudni, megtudni, hogy a fejlesztési támogatása az Európai Uniónak miért marad el még mindig a bizottsági javaslatok szintje mögött? A tanácsi következtetések számomra ö, azt mutatják, hogy mintha továbbra sem lenne egységes EU szerződés erről az ügyről, pedig ugye van. Nagyon kevés a kísérleti projekt, a kísérleti projekt ország, és még továbbra is gyenge a tagállamok közötti, és nem hatékony a fejlesztési együttműködés. Ezért szeretném tudni, hogy miért marad el a tanács a Dán elnökség aktivitása ellenére a bizottsági javaslatok szintje mögött, és hogyan látja, hogy hogyan lehetne a tagállami együttműködést illet, javítani, illetve hát a szerződéseket jobban megvalósítani. Lát arra esélyt, hogy a joint programming kibővíthető a jobb együttműködés érdekében. Köszönöm, Kretú asszony kapszót. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem azt, amit tett, illetve amit a Dán soros elnökség tett az elmúlt időszakban. Szerettem volna ejteni néhány szót a milleniumi fejlesztési célokról, amelyekről már szólt ugyan, de szerettem volna mégis megkérdezni, hogy konkrétan mit ért az alatt, hogy ezeket felül kell vizsgálni, vagy újra kell értékelni, át kell értékelni. Úgy gondolja, hogy az egyre kevesebb erőforrásunkat csak néhány konkrét célkitűzésre kell összpontosítani, illetve, ahogy már többször is elmondta, teljesen világos, hogy 2015-re nem sikerül elérni a fejlesztési célokat, bármilyen erőfeszítéseket is teszünk. Én úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy egy realisztikus, realitásokra épülő stratégiánk legyen. Az észak-afrikai helyzetet illetően a második kérdésem arra irányul, hogy az Európai Unió milyen mértékben vállal szerepet a konfliktus utáni időszakban, hiszen most elméletben azt vitatjuk meg, hogy hogyan állhatunk át a humanitárius segítségnyújtásról egy olyanféle támogatás felé, amely az ország átalakulását segíti. Mi történik Egyiptomban és Líbiában jelen pillanatban egészen konkrétan? Ami Szíriát illeti, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési kérdéseket érdekelne, hogy ön szerint az Európai Unió mennyiben tesz eleget szerepének és felelősségének abban az értelemben, hogy mennyiben járul hozzá az emberek védelméhez, biztonságának szavatolásához. A humanitárius segítségnyújtást állítólag leállították, ez igaz? Ja, har nog glädjen av att ge den danske utviklingsministern för att konkludera och svara på spörsmålen och be om undskyldning på mina egna vägnar för att jag inte var till stede. Jag hade en annan presidens. Så herr Christian Torpback, de har ordet. Thank you very much, and, and thank you again for some good uh, substantive questions. Uh... Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm az érdekes kérdéseket Berman úrnak uh, Guinea-Bissau kapcsán. Nos, illetve Bissau Guinea kapcsán az Európai Uniót uh, jelenleg nagyon aggasztja a helyzet. A szankciókat kibővítettük, szorosan követjük majd az eseményeket uh, az ENSZ biztonsági tanácsa, a nemzetközi közösség és a portugál ajkú országok közösség is szerepet játszik mindebben. Természetesen ezekkel is tárgyalunk. Volt szó arról, hogy legyen egy ECOWAS misszió. Igaz ez mind a Maliban, mint a Bissau-Ginában tapasztalható helyzetre. Az Európai Uniótól segítséget kértek, azonban még mindig nincsenek konkrét javaslatok egyelőre. Amíg nem születik konkrét javaslat, addig egyelőre nem tehetünk semmit, és várjuk, hogy milyen konkrétumok, milyen konkrét javaslatok születnek, de követjük, figyelemmel fogy, követjük az eseményeket. És egy ilyen javaslatra pozitívan reagálnának? Azt hiszem a tanácsnak először is tárgyalnia kellene erről, és mindaddig, amíg nem volt konkrét javaslat, igen, hát csak próbálkozom, mondja a képviselő. Igen, de nem az én tisztem, hogy itt, legalábbis itt ezen a találkozón eldöntsem ezt a kérdést. De aggodalom tapasztalható, volt egy általános kérelem, természetesen folynak a tárgyalások, de várjuk a konkrétabb javaslatot ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Aztán Érdekes. Jelenleg az OECD jelentést tanácsi szinten még nem vitattuk meg. Ma reggel Kopenhágában volt egy alacsonyabb szintű találkozó, ott szóba került, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy az ODL szintekkel kapcsolatos aggodalmak ellen tegyünk valamit. Azt hiszem, önök is szerepet játszanak mindenben, és láthatják, hogy a fejlesztési seg és a fejlesztési partnerség nem csak az Európai Unióban, hanem világszerte eredményeket ér el. Jó lenne, hogyha otthon, hazájukban is növelnék a nyomást, és biztosítanák azt, hogy valós üzenet fogalmazódjon meg arról, hogy mennyire fontos Európa és a világ számára mindez. A fő tanácsadó a tanácsi ülésen felvetette, és én is így tettem, annak fontosságát, hogy hangsúlyoznunk kell mennyire fontos, hogy Európa egy gazdaság és pénzügyi válság kellős közepén is továbbra nagyon fontos nemzetközi szereplő legyen. Azt hiszem, így tudjuk a legjobban biztosítani azt, hogy ki tudjunk lábalni a válságból. Hogyha körülnézünk, akkor természetesen a növekedés nem csak Európa kontextusában kell látnunk, hanem gondolnunk kell Latin Amerikára, Ázsiára, Afrikára is. És ha így járunk el, akkor nem csak a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez járulunk hozzá, és a szegénység elleni küzdelemhez az adott országokban, Európán kívül, hanem Európán belül is. Fontos ezt minél inkább hangsúlyozni egy olyan időszakban, amikor a fejlesztési segélyek csökkennek százalékos arányukat tekintve. Ez viszont azt jelenti, hogy még világosabban kell megfogalmaznunk ezt az üzenetet. A jó dolog, vagy a pozitívum az az, hogy vannak Európában olyan országok, amelyek növelik a fejlesztési segélyre, fejlesztési segélyre szánt összegeket, ez egy pozitív példa, és jól mutatja, hogy más országok akár követhetnék is ezt a gyakorlatot. Noizer úr? Először is köszönöm a kedves szavait ami az AKC EU parlamenti találkozót illeti. Köszönöm szépen! Mindenképpen közvetítem majd a kormányom felé a szavait is. Nagyon örültem a kedves szavainak. Ami a változtatási programot illeti, De... Um, fontos, hogy még szorosabban együttműködjünk Európában, ami a fejlesztést illeti. Nyilván mondhatnánk azt, hogy a tanácsi következtetések tovább is mehettek volna, messzibbre is mehettek volna, de úgy gondolom, hogy a változtatási program egy nagyon jó platformot képez, arra vonatkozóan, hogy a közös programalkotás még nagyobb szerepet kapjon. Közös megállapodás született arról, hogy egy közös Európai Uniós válaszadási stratégiát dolgozzunk ki EU-s szinten, Az Európai Unió többet fog tenni annak érdekében, hogy egyeztessen a partnerországokkal, és ez az európai országokat is közelebb hozza majd egymáshoz. Ez nem csak az európai országokat fogja, sőt, mi több összekovácsolni, hanem az összes donorországot. Így tehát a változtatási program mindenképpen ennek a jegyében tekintendő, tehát a megerősített együttműködés jegyében Európában is azon kívül. Vannak továbbá kísérleti országok Európában, Etiópiában, Gánában, Guatemalában, Laosban és Ruandában, indul program, majd Afganisztánban, Burmában és Bangladesben folytatjuk. Számos olyan ország van, ahol tehát konkrét cselekvés kezdődik, teszteljük ezt a programot, sőt továbbfejlesztjük. Hiszek abban, hogy előre tudunk lépni abba az irányba, amelyről ön is beszélt. Az Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság azt vizsgálja, hogy hogyan lehet átfogó országokra vonatkozó stratégiákat készíteni, amelyek az EU harmadik országokhoz fűződő stratégiájának minden elemére kiterjednek. Lehet, hogy nem elégedettek, nem vagyunk elégedettek a sebességgel, ez igaz, de vannak konkrét lépések, amelyek előre mutatnak a közös együttműködés irányba, mind nemzetközi szinten, mind konkrétan EU-s szinten. Kretó asszony. A millenniumi fejlesztési célok. Nos. Azt hiszem, nagyon fontos, és ez talán eh, implicit módon benne volt az önkérdésében is, hogy eh, Szorosan nyomon kell követnünk a fejlesztési célokat. Még nem érkezett el 2015, még nem tehetjük félre a célokat, és még nem kezdhetünk egy új folyamatba, hogyha időközben nem vagyunk teljes mértékben elkötelezettek és elszámoltathatók is, ami a jelenlegi milleniumi fejlesztési célok elérését illeti. Még nem érkeztünk el eddig a pontig, még három évünk van, és azt hiszem, Elkötelezettnek kell lennünk, és összpontosítanunk kell a fejleszt, milleniumi fejlesztési célokra. De természetesen meg kell vitatnunk azt, hogy hogyan tudjuk meghosszabbítani a szerepvállalásunkat, és hogyan tudunk olyan új célokat megfogalmazni, amelyek a milleniumi fejlesztési célokra épülnek. Ez a folyamat elindult, és Pibax biztos hogyha konkrétan az Európai Unióról van szó, akkor egy 2015 utáni időszakra vonatkozó EU-s állásponton dolgozik, hamarosan születik egy szöveg erről, és a parlament és a fejlesztési szakbizottság itt a parlamentben természetesen szereplője lesz ennek a párbeszédnek. Nemzetközi szinten lesz egy magasrangú grémium, egy magasrangú panel, az Egyesült Királyság miniszterelnöke Cameron úr, valamint Indonézia vezetője, és John Sirleaf, ők lesznek a vezetői ennek a panelnek, őket már kinevezték, a csoport többi tagját azonban csak a riói csúcs után nevezik ki. És ezt követően azonban készen kell állnunk arra, hogy részt vegyünk a 2015 utáni időszakra vonatkozó párbeszédben. De Fontos, hogy ne fordítsuk el tekintetünket a milleniumi fejlesztési célokról, még sok itt a teendő, noha néhányat már elértünk ezek közül. Ami Egyiptomot és Észak-Afrikát illeti, ahogyan ön is jelezte, ez túlmutat a fejlesztési célokon, illetve a fejlesztési kérdéseken. de az Európai Unió líbiai szerepvállalását illetően volt egy határfelmérő misszió, amely lezárult, amelynek célja a határkezelési kapacitások növelése volt, és ettől eltekintve európai oldalról nem tudom, hogy mit fűzhetnék hozzá, őszintén szólva. Nincs teljes rálátásom az Európai Unió megközelítésére, ami Egyiptomot és Líbiát illeti. A Dán megközelítésről beszélhetnék hosszasan, de ami Szíriát illeti és az ottani humanitárius kérdéseket, ez ügyben ugyanis közvetlen kapcsolatot ápoltam az életékes biztossal. Tudom, hogy az Európai Unió pénzeket allokált, és jelentős szerepet vállalt a humanitárius fellépés kapcsán Szírián belül. Egyelőre még nem kielégítő ez a szerepvállalás a szükségletekhez viszonyítva, tehát még elég sok teendőnk van ezen a téren. Ez mindenképpen igaz. A civil társadalmi szereplők egy része nagyon jó munkát végzett a humanitárius segítségnyújtás terén Szírián belül, azonban elengedhetetlen, hogy az ENSZ maga sokkal többet tegyen Szíriában a humanitárius problémák megoldásában. Ez a nyomás nagyobb, mint valaha, és ez rendjén is van így. Köszönöm a miniszter úrnak ezt az igen érdekes tájékoztatást. Minden jót kívánok a Dán elnökség befejezéséhez, majd pedig nagyon jó, jól megérdemelt nyári szabadságot. Nous avons un peu d'avance. Egy kicsit előre szaladtunk, és negyed órára felfüggesztem az ülést, mert csak akkor tudjuk elkezdeni negyed óra múlva a szavazást. Nous allons reprendre euh, après la suspension. Az ülés felfüggesztése után folytatjuk a munkánkat, a szavazás következik. Ma egy kicsit különleges nap van, és éppen ezért Charles Gölensznek adom meg a szót, még mielőtt elkezdjük a szavazást. Köszönöm, elnök asszony, igaza van, amikor azt mondja, hogy ez különleges nap, bizonyos szempontból metaforával kezdeném a hozzászólásomat. A mi bizottságunk hídhoz hasonlítható híd az EU és a partnerországok között. Mint minden híd, ez is pillérekre épült, és egy pillér a jövő héttől kezdve hiányozni fog. Dido van hívják ezt a pillért. Je... Guido életét ismertetni nem könnyű. Belga állampolgárságú, ezt mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. Európai, ezt is önökre bízom ennek értékelését fordító képzettségű, ez azt jelenti, hogy a különböző oldalakról érkező szavakat ő jól megfontolja, és az egyik feladata, munkája a tényfeltárás. Sok évet töltött Afrikában, tanúnak tekinthető, ő a tanúja annak, hogy mennyire relevánsak a partnereink problémái. Ha azt mondom, hogy intelligens, ez nagyon szerény szó arra, hogy őt jellemezzem. Ő rendkívül kifinomult, az intelligenciáját nehéz minősíteni, igen elszánt, szorgalmas, fáradhatatlan, és azt is kell mondjam, hogy az ereje kimeríthetetlen politikai meggyőződését soha nem titkolta, de ez nem akadályozta meg őt abban, hogy türelmes legyen, és a szakbizottság minden tagjának szolgálatában álljon, éjjel-nappal, reggel, este, és sokszor pénteken, szombaton, vasárnap küld nekünk maileket, gyakran este 10 és reggel 5 között. Az életét ismertetni, az életrajzát ismertetni, ez lehetetlen, mert annyi mindent csinált már eddig az életbe. De mit fog ő tenni akkor, amikor innen távozik? Hát ez tulajdonképpen nem tartozik ránk, azt fogja csinálni, amit szeretne, biztos, hogy nem fog pihenni. Fidel Castro egyszer azt mondta, a jó forradalmár soha nem pihen. Guido soha nem fog pihenni, és ez azt jelenti, hogy ő forradalmár. Nem, de a pihenés nélküliség azt sugalja nekünk, hogy mégiscsak Fidel Castro definíciójával azonosítsuk. Mert ő végül is ilyen. 1968-ban meg akarta változtatni a világot, és végül is ehhez ő is hozzájárulását adta, mégpedig úgy, hogy hatékonyabbá tette azt a munkát, amelyet vállalt. Ő nem forradalmár, hanem a fejlődés bajnoka, és ez egy szójáték, nem revolucionár, hanem evolucionár er nélkül, fáradhatatlan és saját magam nevében, téged egyébként nagyon régóta ismerlek, Balksmannal kerestél meg engem, amikor a kabinet főnöke voltál, körülbelül tíz évvel ezelőtt, és egy nap egy brit barátunk azt mondta, amikor a barátságról beszélt, azt mondta, hogy a barát az, akivel az ember találkozik, aztán 10-15 évig nem találkozik vele, és 15 év után, anélkül, hogy bármelyik fél magyarázatokat adna, ugyanott folytat folytatják, ahol abba hagyták 15 évvel korábban. Reméljük, hogy Isten hosszú életet ad neked, és biztos, hogy 10-15-20 év múlva is ugyanott folytatjuk, ahol ma abba hagytuk, nem csak a saját magam nevében, hanem mindenki nevében, a jelenlévők nevében, azok nevében, akiknek alkalmuk volt találkozni és dolgozni veled, Elmondom, hogy igen, büszkék vagyunk arra, hogy veled találkoztunk, hogy barátunk voltál. Köszönjük neked, végtelenül köszönjük a munkádat, sok szerencsét kívánunk neked, amikor csak kívánod, keres meg minket, és tudom, hogy még hallani fogunk rólad, mert a pihenés az nem a te jellemződ. Bergman úr a szó. Dank je, mevrouw de voorzitter. Ik zal niet proberen de prachtige toespraak van... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem fogok ilyen csodálatos beszédet tartani, bizonyosan nem sikerülne nekem ez, de jelentés tevőként szeretném hozzáfűzni, hogy bizonyosan hiányozni fog nekünk 2007-2008-ban kezdtem el a munkámat itt a szakbizottságban, akkor te vezettél be engem ebbe a kérdéskörbe, tematikába. Egyike vagy azoknak, akik hisznek eh, abban, hogy egy értékekre épülő világra van szükségünk, egy olyan világra, amely nem csak egyszerű szántani feladatok mentén definiálható, azt hiszem, ez ebben a szakbizottságban még fontosabb szemlélet mint más szakbizottságokban. Ezért pont a jó helyen munkálkodtál, a megfelelő szakbizottságban végezted a munkádat. Biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog ne, fogsz nekünk, különösen, hogyha a nehéz tanácsi tárgyalásokra gondolok. Ez a hatalmi viszony a parlament és a tanács között egy olyan viszony, ahol nagyon jól ráéreztél a taktikai árnyalatokra. Számomra nagyon nehéz lesz akár csak megközelítőleg is a nyomdokaidba lépni. De azt hiszem, mindenképpen biztosak lehetünk abban, hogy az utódaid is képesek lesznek felnőni a feladathoz. Mindig olyan módon tudtál nekünk tanácsot adni, tudtál segíteni nekünk a munkánkban, hogy nem éreztetted velünk, hogy akár talán jobban értesz a témához. Minden esetre szép jövőt kívánok neked, sok sikert, és a kolléganő esetleg még tájékozódhat majd nála, tanácsot kérhet tőled, akár e-mailben, vagy más módon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék Richardhoz és tyson es csatlakozni abban, hogy Gidónak boldog nyugdíjas kort kívánjak. Nagyon különleges ez a mai alkalom, mert le kell, hogy szögezzük, hogy ő kiváló szónak és kiváló cselekvő, tudja, hogy mit kell tenni, milyen szálakat kell megmozgatni. Nagyon sok időbe telik másoknak az, amit ő gyorsan lerendez. Az első ECI Aaron, e, akkor még európai ügyek minisztere voltam, 16 rendeletet kellett egybe fogalmaznunk, és emlékszem, hogy két és fél éven át dolgoztunk ezen. Nagyon kemény kompromisszumokat kellett kötni, nagyon bonyolult volt a téma, és emlékszem, hogy Guido akkor engem a bizottság titkáraként nagyon-nagyon hatékonyan támogatott, nagyon sok jó gondolatot adott, és teljesen topon volt, ami a, a részleteket, a szakmai tudást illeti. Elhűltem, hogy mennyire ért a dologhoz, úgyhogy, és azóta nyilván csak sokat érett és fejlődött. Ezt azért mondom ezt el, mert ő ezt mindig ezt a munkát a parlament szempontjából végezte, és a másik két intézménynek is jól esett volna egy-egy ilyen jó szakembert megszerezni. Ő mindig kitartott a parlamenti álláspont és állás mellett, a parlamenti érdekeket szívügyének tekintette előadóként, koordinátorként, mindenki nagyon sokat tanult tőle. Nagyon sajnálom, hogy meg kell válnunk tőled, de remélem, hogy a kapcsolatot tartjuk majd eztán is, csak ne háromkor és négykor hajnalban hívjál, ahogy néha tetted egyes témák kapcsán jövőben, hanem szociális időpontokban. Deva úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretném elmondani, hogy 10 perccel ezelőttig egészen jól éreztem magam. És most a villámcsapásként ért ez a hír, hogy Guido nyugdíjba megy. Én leszek itt a legöregebb. Guidóról én elsősorban azt mondanám el, hogy ő gentleman. Nem kemény, nem könnyű vele kijönni, ezt nem azt mondom, de mindig kedves, és ha nemet mond, akkor, akkor is megköszöni neki az ember. És ilyen egy igazi gentleman. Hogyha nemet mond, akkor is jól érzi magát az ember a közelében. Nagyon sikeres további pályafutást kívánok neked. Engem hirtelen érintett ez az ír gondolom, hogy nem fogsz leállni. És tudom, hogy továbbra is napi 24 órában aktív leszel. Köszönöm kedvességedet, szakértelmedet, tudásodat. És azt a sok ismeretet, ahogyan kiismerted magad ebben a labirintusban itt az EU-ban, Angolul mi azt mondjuk, hogy igazi tégla voltál, ami angol nyelven azt jelenti, hogy lehetett rád építeni. Elnök. Most pedig a bizottság elnökeként, hát hadd mondjam el én is, hogy valóban Guido óriási munkát végzett itt a bizottságban. Amikor 2000 2009-ben ennek a bizottságnak az elnöke lettem, akkor ismertem meg őt, és fantasztikus kompetenciával készítette elő az elnöki feladatokat, kiváló partner volt, és bárhova is megy most Guido, nagyon kellemes, nyugdíjas éveket kívánok neki, és reméljük, hogy a kapcsolatokat továbbra is ápolni fogja velünk. Nem fogunk elfelejteni, Guido, az biztos. Megtöröm itt a szabályokat, megszegem a szabályokat, mert eh, az adminisztrátoroknak nincs joga eh, a bizottsági üléseken felszólalni, de hát talán ezt az utolsó néhány mondatot megengedik nekem, nagyon-nagyon szerényen, nagyon kicsinek érzem magam. Én egyszerűen szeretnék Nicaraguában a unokáimmal több időt eltölteni, mint eddig lehetséges volt, ugyanakkor nagyon nehéznek. Nehéz nekem is az elvállás, elválni tőletek mindenkitől, akikkel gyakorlatilag egy életet ö, lehúztam itt és mindig az volt a benyomásom, hogy aki ebben a bizottságban elkezd dolgozni, az egy tím részébe válik, akinek küldetés, tudata van, és a titkársági kollégáknak is mindig ez volt a hozzáállása. Mindenki nagyon eltökélten ugyanazon értékek mentén dolgozott és dolgozik, és tudjuk, hogy a fejlesztés migránsügyi ügyek azok mindig hát egy széles szembeni küzdelmet jelentenek. Ö, nehéz lesz nekem is most félreállni, és majd webstreamingen, vagy nem tudom milyen módon követni a bizottság munkáját, de biztos, hogy nem fogok leállni. És majd minden alkalommal tudom, hogy majd azt mondom magammal, jaj, nem jó irányba mennek, nem így kéne csinálni, és már nem lesz hatásom az eseményekre az utóbbi egy-két évben minden körlevél alá odaírtam magán e-mail címet is, úgyhogy remélem, hogy írtok majd még nekem, írnak majd még nekem a kollégák. Egy darabig még Belgiumban leszek, és utána is Nicaraguában is ö, megkapom az e-maileket, és majd visszajövök, és ott leszek a galérián, mert továbbra is életem végéig érdekelni fog a fejlesztési ügyek bizottságának munkája. Nagyon szépen köszönöm a búcsúszavakat és a sok segítséget eddig is mindenkinek én is kiváló és sikeres további működést kívánok a bizottságon belül. Carte de vote, faire un test. Donc, le vote. Most pedig megnyitom a szavazást, mondja az elnök asszony. oui, on vote pour. Il manque encore quatre votes, trois votes. Még három vagy négy szavazat hiányzik, a hetes pontról van szó. Egy hiányzik. Huszonegyen szavaztak, még 24-en vagyok. Van itt valami gond? Önnek nincs itt a szavazó kártyája, akkor hozzátesszük. Az ön szavazatát feljegyezzük. Még két személynek nincsen szavazó kártyája? Igen, még két fő nem szavazott. 23. Jó, rendben van, lezárom a szavazást. Akkor most G. Mitchell úr véleményét fogjuk szavazni. Egyes módosítás. Lehetne blogban szavazni? Elnök asszony kérdezi az előadó rendben. Egyestől hatosig, nem, egytől ötig tartó módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetestől estől blogban mellette ellene tartózkodás elfogadva és most elektronikusan szavazunk a módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Egyhangulag megszavaztuk, 24 mellette. Most pedig Gabriele Cimerasszony véleményét, véleményéről szavazunk. az ajánlásokról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most a módosított véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 8 ellene, 4 tartózkodással elfogadva. Most pedig Guerrero Szalom úr véleményéről szavazunk. Itt két bejelentésem van. A négyes szóbeli módosítás, 14-es preambulum bekezdés, és Liberasztram asszony módosítását angolul felolvasom. Cohesion. Coherence és nem cohesion. Majd pedig az ötös módosítás, az előadó módosítása. Ez a módosítás a kettes cikk kettes bekezdésére vonatkozik, és ez hiba folytán nincs a szavazó listán. Én azt javaslom, hogy a hatos, az előadó hatos módosítása előtt szavazzunk erről. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizők 18-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosítás, amit kihagytunk a szavazólistáról mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosítás mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 23-as módosítás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 23-as módosítás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 28-as módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Huszonkilences módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. harmincas mellette ellene tartózkodás elfogadva. harmincegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös szóbeli módosítás mellette elnézést, elfelejtettem valamit, 34-es módosítás mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Ötös módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva az ötös szóbeli módosítás, 35-ös módosítás mellette a tartózkodás elfogadva. Most az így módosított véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, és három tartózkodás elfogadva. Most pedig Kácsmerek úr véleménye egyes módosítás Lehet blogban szavazni? A 25-ösig? Rendben, 1-től 25-ösig. 25-ösig? Nem. A 22-esig lehetséges, tovább már nem blogban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 tartózkodás elfogadva. Lehetne ismét blogban szavazni? kérdezi G. Mitchell úr. Blogban szavazni, rendben. A 28-asig? 8x28-ig? Nem. Akkor meddig a, a tízesség. A tízesség, tízes módosításig blogban szavazunk. Nyolcas, kilences, huszonhetes szóbeli módosítás, és a tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Így a módosított véleményről most szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. elfogadva. Most pedig Fiona Hall véleményéről szavazunk. 29-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es mellette akkor ez kiesik. A 32-es módosítás következik. A 32-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmincötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harminc hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harminc nyolcas mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es 9-es módosítás előbb, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikussal. Megnyitom a szavazást. 39-es módosítás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyvenes módosítás. mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzünk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Negyvenegyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Lehetne a 15-össég blokkban szavazni? kérdezi Mitchell Nem, nem lehet. Tízes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette A 45-öst elfogadtuk, ezért a 17-es kiessék. És most pedig jön a 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, majd pedig egyes szóbeli módosító mellette, egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Majd pedig egyes kompromisszum szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24-es módosítás, részenkénti szavazás, 24-25-ösről nem kell szavaznunk. Most a 27-esnél tartunk. 27-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük, 27-es módosítás elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva Elnézést. Hármas módosítás mellette. Ellene tartózkodás. 28, elfogadva 28-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikusan tessék, hol asszony? Elnézést. Egy két ember úgy gondolja, hogy az ötös módosítást kihagytuk. Kérem a titkárságot, nézze meg, ezt valóban szavaztunk-e az ötös módosításról? Elfogadtuk az ötös módosítást. Köszönöm. Akkor most az egész eh, véleményről Szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Végső szavazás a módosított véleményről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 24 25 szavazattal elfogadtuk hangulat.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 most pedig Fiona Hall asszony második véleményéről szavazunk, és annak is a kettes módosítójáról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tehát az egyes szóbeléről megnyitom az elektronikus szavazást. Nem látom jól, mondja az elnök asszony. Megnyitottam az elektronikus szavazást. Még ketten nem szavaztak, hogy nem tudom még lezárni a szavazást. Még egy hiányzik. Rendben, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a hármas módosításról szavazunk, részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. ellenőrizzük elektronikusan a hármas módosítás második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazattal elutasítva.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 tartózkodás elfogadva. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk. Elektronikus szavazást megnyitom. Nyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Oui, adopté. Et donc, nous allons maintenant voter. Most pedig szavazunk, a végszavazás következik elektronikusan erről a módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig Jan Zavadril jelentéséről fogunk szavazni. Öné a szó. Tehát úr nincs itt, de azt mondja, hogy szeretné, hogyha felfüggesztenénk a szavazást erről a határozatról, mert az Európai Bírósággal összhangban kell eljárni a szabadkereskedelmi egyezményről szóló döntéssel. Számomra ez elfogadhatatlan, Tudtommal az Európai Bíróság határozata függőben van. Azt vizsgálják, hogy jogalkotásunk összhangban van-e a szerződésekkel. Tehát azt kérje a kolléga, és én is, hogy halasszuk el a szavazást erről a témáról, amíg nem tudjuk, hogy a bíróság mit mond erről az ügyről elnök asszony, mi itt politikai véleményeket képviselünk. Én úgy látom, hogy nincs ok az elhalasztásra, más bizottságok is már szavaztak erről a témáról. Madame Stifler. No, no, mais j'allais Stifler asszony, én is ezt szeretem volna mondani, hogyha az INTA viszont szavaz, akkor nekünk már utána nincs mit mondanunk. Akkor a módosító indítványról, vagyis az ügyrendi kérdésről szavazunk. Ki van amellett, hogy a szavazást elhalasszuk? Ki van az ellen, hogy elhalasszuk a szavazást? Az ügyrendi kérés, vagyis hogy elutasítsuk a szavazást, ezt elutasítottuk ezt a kérést, és most szavazunk egyes kompromisszum blogban szavazhatunk egyébként erről a három módosításról. Ki van mellette? 1, 2, 3-asról blogban, mellette. Ki est contre? Ellene tartózkodás, az kompromisszumot, egytől háromig tartó kompromisszumot blogban megszavaztuk, elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nagy többséggel elfogadva. Most pedig a zárószavazás következik, ugyanerről az, az anyagról elektronikusan, erről a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást tehát.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 még mindig hiányzik egy szavazat, úgyhogy újból kezdjük a, az ellenőrzést, csak megadjuk a szót annak, aki szót kért. Elnök asszony elnézést, de volt egy kis gond a szavazási listánkkal. Szeretném megismételni ezt a két szavazást, hogyha lehetséges. A listán kinyomtatásánál egy hibára került sor, elnézést kérek, remélem, hogy most orvosolható hiba. Jó lenne, hogyha meg tudnánk ismételni az utóbbi két szavazást. Berman, vous avez demandé la parole. Berman úr la szót. Vous voulez la parole, monsieur Berman? Szeretne hozzászólni? Valóban hiba történt a választási listánkkal kapcsolatos, ami mellette szavaztunk. Köszönöm. Akkor újból szavazunk. Az összes módosítás, mert egyformák, együtt szavazunk róluk, megnyitom a szavazást elektronikusan. Rögtön elektronikusan, azért, hogy nehogy tévedjünk, megnyitom a szavazást. Az egyes 1-es, 2-es, 3-as kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a zárószavazás, a vélemény, a módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.

Je vous présente. Je vous, je vous présente un... Most pedig szeretnék egy fontos véleményet, véleményt önök elé terjeszteni. Ez a mi bizottságunk véleménye mégpedig a MIFI-ről és a MIFID-ről, vagyis az ECON legfontosabb tervezetéről, ebben a mandátumban ez a legfontosabb, és a szöveg célja, hogy a nyersanyagokkal kapcsolatos spekulációt megszüntesse. 60 módosító érkezett az én véleményemhez, és az a célunk, hogy definiáljuk azt, mi is az a túlzó spekuláció, és erősítsük az ellenőrző, piaci ellenőrző szervek jogkörét, mert tudjuk, hogy a nyersanyagokkal kapcsolatos spekuláció teljesen feleslegesen növeli a nyersanyagok árát, és ennek még más súlyos szociális következményei vannak, mert ez az élelmiszerek állát és a megélhetési költségeket növeli, és ennek az a célja egyébként ennek a véleménynek, hogy leállítsa a nyersanyagok kapcsolatos spekulációt. Ami a bizottság szövegét illeti, nincs definíció a túlzó, túlzó spekulációra. Én a 14-es módosításban adok egy definíciót arra, hogy mit jelent ez. A másik pedig, hogy a szabály aloli kivételek legyenek igen korlátozottak, és az ellenőrzés érintse az összes piaci szereplőt. A Dodd-Frank törvényből át szeretném emelni a maximális pozíciót azt, amit az amerikaiak az elmúlt évszázadban alkalmaztak, és a 2008-as válság után ismét alkalmazni kezdtek. A bizottság szövegében nincs maximális pozíció, és főként nem definiálják a spekuláció elleni harcot, hiszen a cél a piac jó működése, és éppen ezért erősíteni akarjuk a különböző pozíció limiteket. Egyébként az 59-es cikkben a bizottság 59-es, a bizottsági anyag 59-es cikkében szerepel, nekem pedig a 14-es módosításomban a MIFI szövegben benne van az, hogy a szabályozó jogkörét erősíteni kell 31, 32, és 35-ös cikkben szerepel ez, és az 1-től 20-ig tartó módosítások között. Itt arról van szó, hogy két eh, szöveggel állunk szembe, amelyek a fejlődő országok számára rendkívül fontosak, és nagyon kérem önöket, hogy figyelmesen olvassák el az indoklást és a 60 módosítást is vizsgálják meg. A további módosítások leadásának határideje holnap, már nem is tudom, hogy hány óra, holnap 12 óra, déli 12 óra. Mitchell úr kért szót. Köszönöm szépen a jelentést és a véleményét. Nagyon érdekes időket élünk, ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, tekintettel a válságra. Az ágazatnak vissza kell nyernie a befektetőket, beruházókat, és alkalmazkodnia kell ehhez az új szabályzási reformhoz is. Nyomon követve az ECON szakbizottság jelenlegi jogalkotási javaslatait, ahol ugye az Ekonban is tevékenykedem, úgy gondolom nagyon fontos, hogy a DEVE készítsen véleményt, illetve a devének legyen véleménye, álláspontja a MIFID-del kapcsolatosan. Rendkívül fontos jogalkotási kezdeményezésről van szó, és elengedhetetlen, hogy a DEVE visszajelzést adjon az Ekonnak ezzel kapcsolatosan. A mezőgazdasági termékekre nagyon nassal vannak a pénzügyi piacok. A piaci információk és a korai előrejelző rendszerek olyan dolgok, amelyekre igenis kihatással lehetünk. Javítanunk kell ezeket az elemeket annak érdekében, hogy a piaci szereplők felé megfelelő jelzést küldjünk, valamint a jogalkotók felé is. Annak érdekében, hogy a árak nagymértékű változásának elejét vegyék. Néppárti koordinátorként és árnyékjelentéstevőként nagyon mm, nagy figyelemmel kísértem ezt a témát, mert, mint ahogyan mondtam, véleményem szerint nagyon fontos, és köszönöm szépen a szövegtervezetet. Köszönöm, Michel úr. Maria Teresa Fabregas Fernández asszonynak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság részéről azt szeretném elmondani, hogy a bizottsági javaslat arra irányul, hogy these markets to reducing the exemptions. Hogy ezekkel a derivatívákkal való kereskedelmet lehetővé tegye, és hogy ezek az eszközök szabályok alá essenek, felügyeleti rendszer vonatkozzon rájuk, és alternatív megoldások is lehes, lehetségesek legyenek. 20 ajánlásunk van, a Régitenti ajánlásokkal összhangban vannak a mi ajánlásaink, és az USA jogalkotásával is. Ezért a bizottság minden olyan módosított örömmel vesz, amely tisztázza, tovább tisztázza a körülményeket, de nem nagyon, és örülünk minden új ö, ajánlatnak is, ami a tisztázást, pontosítást szolgálja. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy az amerikai korlátozásokat önök is átveszik, és ez azt jelenti, hogy együtt tudunk haladni. Köszönöm mindenkinek. ami a következő ülésünket illeti. Következő ülésünk június 18-án lesz, 15 órától 18.30-ig, és június 19-én 9-től 12.30-ig, és 15 órától 18.30-ig. Köszönöm, és most az ülést berekeztem.